Diamo inizio. Kezdjük meg az ülést. Well, we'll just do... Bonjour, bonjour, José Bové, comment allez-vous, nos amis José? inizio. Ci siete accomodati? Kezdjük meg, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Buonasera a tutti, diamo inizio alla Mindenkit üdvözlök, meghívjuk a szakbizottság ülését. Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. Foglaljanak helyet. Gli interpreti mi sentono? Sì. Cari colleghi, il commissario John Dalli ci ha chiesto di rinviare. John Dalli biztos úr azt kérte, hogy fél órával később tartsuk meg a megbeszélés az eszmecserejét, mert Merkel kancellár asszonya van ebédje. Úgyhogy, ha egyetértenek vele, akkor Sozi Bové jelentésével kezdenénk jelentés tervezetével, mezőgazdasági bemeneti ellátási láncok, szerkezet és hatások. Így módosítanánk a napirendet, ha ezzel egyetértenek a napirend módosítással, akkor már meg is kezdjük az ülést. Kettes napirendi pont, jegyzőkönyvek elfogadása, ne, július 4, július 11, 12, augusztus 30 nincs megjegyzés az ülés vége előtt, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem. A mai ülés közvetlenül lehet követni az interneten. És most már is rátérünk az ötös napi rendi pontra, azért, hogy meg tudjuk várni Dali biztos úrat, tehát az ötös pont után kerül sor az eszmecserével biztos úrral. José Bové itt van velünk, Bové úr jelentés tervezete mezőgazdasági bemeneti ellátási lánc szerkezetek és hatások. Szeretnék arra emlékeztetni mindenkit, hogy a módosító benyújtásnak a határideje október 17-e 12 óra szavazás, november 23-án az Agri Szakbizottságban üdvözöljük a bizottság képviselőjét, képviselőit, és már is átadom a szót az elnök helyettesnek, tessék Zsozé. Köszönöm, elnök úr. Nem akarok hosszasan beszélni, hiszen most csak egy bevezetőt kell, hogy tartsak. A jelentés vélemény szerint érdekes, és egy sor munkának a, a következő itt a szakbizottság ezzel kapcsolatban már elvégzett ezzel kapcsolatos munkát, a parlament meg is szavazta ezeket. Volt egy állásfoglalás júniusban, a területi és a természeti erőforrások kapcsolatban, aztán az a jelentés tervezett, amely a méltányos jövedelmekkel foglalkozott, és volt egy jelentés a növényi fehérjék eh, témájában is, úgyhogy a munkát már részben elvégeztük, a parlament, a szakbizottság és 2008-ban például a trágyak felhasználásával kapcsolatban készült egy ilyen jelentés, úgyhogy a munkák alapján ma megvan az a lehetőség, hogy a mezőgazdaságban már méltányos jövedelemmel tudjanak dolgozni a gazdák, és fönn lehessen tartani ezeket a gazdaságokat. Viszont nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a bemeneti ellátási lánccal is. Nagyon jól tudják, hogy az árak volatilitása csökkenti a gazdák jövedelmét, méghozzá jelentős mértékben, és a gyártási költségeknek is nagyon fontos a szerepe. Most nem fogok belemenni a részletekbe, csak annyit szeretnék mondani, hogy a bemeneti termékeknek az ára a mezőgazdaságban 2000 2010 között 40%-kal emelkedett meg, és ugyanez általában a mezőgazdasági termékekre 25%-os. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a költségek, a bemeneti árak nagyon magasak, és nagyon drágán tudják beszerezni az anyagokat a gazdák. Ugyanakkor egyre kevesebb gazdaság működik, koncentrálódik az mezőgazdasági vegyipar, ez jelentős, hiszen összesen Hat cég ellenőrzi például a vetőmagvak piacát 75%-ban. A helyzet tehát olyan, ami egyértelműen mutatja, hogy létezik ez a probléma a piacon, és hogy módosítani kell ezt a helyzetet, be kell avatkozni. Most nem fogok belemenni a részletes problémákba, beszélhetnénk a vízről, beszélhetnénk a föld költségéről is, akár bérlésről, akár vételáról van szó, aztán a földhöz való hozzáférés, ugye egyre súlyosabb probléma a mezőgazdasági vállalkozók a gazdák számára. A vetőmagokat említettem, beszélhetnénk a gazdák számára az importakarmány költségéről is, konkrétan a szójáról, hiszen a szója ára egyre nehezebb helyzetbe és egyre feszültebb helyzetbe hozza a gazdákat. Egy sor javaslatot állítottam fel a jelentéstervezetemben. Túl hosszú lenne, hogyha most részletesen ezeket bemutatnám, mindenki el tudja olvasni a dokumentumot. A lényeg, hogy ismerjük meg, hogy milyen a folyamat. A mezőgazdasági vállalkozók önállóságát akarjuk hangsúlyozni, és hogy környezetbarátabb módszereket tudjanak alkalmazni, ez is nagyon fontos, illetve megtakarítást tudjanak elérni. Így a jövedelmezőségüket javítani lehet. A bemeneti árakat tehát korlátozni kell, vannak olyan agronómiai javaslatok, amelyek egyébként összeegyeztethetők például a vetésforgó témájában az kapreformal is, ez kapcsolódik a növényi proteinek témájához is, aztán fontos a közpénzekből finanszírozott kutatással való együttműködés, hiszen nagyon fontos, hogy a jó gyakorlatok elterjedhessenek, és jobb elismerést kaphassanak. Mindezt a munkát egyrészt agronomiai szempontból kell elvégzni, másrészt területi tulajdonási, tulajdonási kérdés szempontjából is. Itt is figyelme kell venni az árváltozásokat. Egy másik téma, egy másik fejezet az energia kérdése. Az energiánál nagyon jól látjuk, hogy az energiapazarlást le kell állítani, jobban kell felhasználni az energiaforrásokat, a hulladékok felhasználásával támogatni kell, hogy a gazdák jobban tudják használni a hulladékot, a melléktermékeket energiaelőállításra. Magáncégeknél és állami cégeknél is ez érvényes. A jelentéssel az volt a tervem, hogy az összes problémát felmérjem, amivel szembe kell, hogy nézzenek a gazdák, még a gyártás, a termelés előtt, és aminek közvetlen hatása van a jövedelmükre. Nem fogok jobban belemenni a részletekbe, mindenkinek ott van a jelentés az asztalán. Fontos, hogy egyetértésben tudjunk dolgozni. Nem én kellett volna, hogy legyek a jelentés tervezet készítője, de hát egy probléma merült föl, úgyhogy végül is ez asszonyjal meg tudtunk állapodni, és remélem, hogy amit elvégzett munkám neki is meg fog felelni. Minden esetre szeretnék köszönetet mondani a bizalomért. Remélem, hogy együtt folytatni tudjuk ezt a munkát. Szeretném, hogyha jelentést végig tudnánk vinni, a parlament elé, előtt be lehessen mutatni. Tudom, hogy itt szóbeli kérdések is felmerülhetnek, nem tudom, hogy ez a legjobb gyakorlat-e, minden esetre meg vagyok arról győződve, hogy közös állásfoglalást ki fogunk tudni alakítani. Ez egyeteműen meg kell, hogy feleljen a KAP reform terveinek is, hiszen azok a kérdések, amelyekkel ezzel a jelentésben foglalkozom, nagyon szorosan kapcsolódnak a KAP reform tervezethez az agronomiai témákhoz, a jobb agronomiai gyakorlatok témájára gondolok, ami lehetővé teszi a bemeneti költségek, a bemeneti árak csökkentését, a jobb vetésforgó alkalmazását, és végül is jobb jövedelmet tud biztosítani a gazdáknak. Köszönöm. Elnök, köszönöm, José. Megkezdjük a vitát. Niculescu, elnök helyettes, utána Bitta Rémer, szia szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, engedje meg, hogy köszönetet mondjak eh, kollégámnak és barátomnak, Zsozénak ezért a jelentés tervezetért, amit az imént ismertetett. Ebben vannak eh, megrázó adatok, így például ugye 60%-kal az energia esetében növekedtek a bemeneti költségek, 80%-kal a műtrágyák esetében. Ezek azt hiszem, hogy rendkívül érdekes és adatok. Az a kérdés, amelyet szeretnék felvetni, az a következő. Szeretném tudni, hogy kollégánk a jelentés tervezetben például az elektron, a szarvasmarhák elektronikus azonosításával kapcsolatos költségeket is bekívánja építeni, vagy például a genetikailag módosított és javított termények esetében a többletköltségeket. Köszönöm. Grazie, Nikolescu. Köszönöm, Nikolescu kollega, Brita Reimers, és utána meg Ines kolléga. Ja, danke. Ich denke... Köszönöm. Azt hiszem, hogy amikor a bemeneti költségekről beszélünk, nem lenne szabad megfeledkeznünk arról, hogy az EU különböző bürokratikus költségeket hárít a gazdálkodókra, és ezek is többletköltséget jelentenek. És az is feltűnt, hogy a bürokrácia leépítését, mint egy picit háttérbe szorítottuk volna az utóbbi időben, és olyan szabályozások születnek, amelyek ismét további dokumentációs többletet jelentenek a gazdálkodóknak. Szeretném tudni, hogy ezt a kiadási aspektust hogyan tudjuk figyelembe venni, illetve egy picit leszorítani kiirtani, ahelyett, hogy felfújnánk. És például Németországban, ahol a bioenergia ágazatban eléggé előjárunk, ott a bioenergiákat támogatjuk, európai szinten is ezt szeretnénk előmozdítani, de Németországban az a probléma, hogy ez jelentősen befolyásolja a termőföldek árát, a bérleti árakat, a bérleti díjakat is és az infrastruktúrális intézkedések is szükségesek lennének ahhoz, hogy a belső piac jobban fejlődjön. Itt nem csak arról van szó, hogy az infrastruktúra számára szükséges felület elvész, hanem további további problémákat is jelent ez a mezőgazdaság számára. Nem tudom, hogy ezen költség tényezőket lehetne módosítani, hogy a korrekciós intézkedések nem csak a terület szintjén jelenne meg, hanem esetleg másfajta kiegészítő intézkedéseket is el tudnánk-e képzelni. És azt is érdemes lenne megfontolnunk, hogy a különböző nem vámjellegű akadályok által nem járulunk hozzá ahhoz, hogy drágulnak az erőforrások a gazdálkodók számára. Megengedhetjük-e magunknak azt, hogy európai szinten mindenki a saját érdekeit követi, vagy adott esetben jobban igazodunk a világpiaci árakhoz? Máriad McGuinness. McGuinness képviselő, aztán Sztolja képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék az előadónak a bevezetőért köszönetet mondani, és a jelentés tervezétért is. Az eredeti elképzelés az volt, amikor megkezdtek a növekedni az árak, a mezőgazdasági árak, úgy tűnt, hogy mindenki úgy gondolja, hogy minden működik a mezőgazdaságban, de nekünk föl kellett hívnunk a figyelmet konkrét tényekre, amelyek szerepelnek ebben a jelentésben, vagyis a bemeneti árak, bemeneti költségek növekedésére, sőt, gyorsabban növekednek ezek, mint azok az alapanyagok, amelyeket értékesítenek a gazdák. A jelentésben talán jobban kéne hangsúlyozni az energiaköltség szerepét, és hogy mennyire fog függnek az energiától, majd az Európai Unióban a gazdák, a gazdaságok. A földterületek költsége a 22-es bekezdésben el tudom fogadni ezt az elképzelést a, a tanulmányokra vonatkozóan, de hát nem tudom, hogy tényleg lehet-e foglalkozni konkrétan, be lehet-e avatkozni az árakba, ez a G pont a jelentésben. A föld költségével mindenképpen foglalkoznunk kell, és fel kell mérnünk az egész Európai Unióban. Talán jobban kéne hangsúlyozni a növényvédőszerek árát, és hogy hogyan működik ezeknek a piaca. Néztem, utána néztem információknak, és azt látom, hogy a gazdáknak elég nehéz, elég drága ezeknek a beszerzése, úgyhogy talán ezzel is kéne konkrétan foglalkozni import beszállítók koncentrációja, foglalkozik ezzel a jelentés, de szerintem meg kéne nézni, hogy ennek milyen a hatása, hiszen általában ez aggályos, de meg kéne nézni, hogy most ennek tényleg negatíve a hatása minden területen, vagy pedig csak néhány specifikus szektorban. Importköltségek kapcsolódnak a jövedelmekhez, de kapcsolódnak az európai mezgazdaság fenntartásához gazdák nem fognak gyártani, termelni, hanem nincs megfelelő jövedelmük. Hogyha fölbről az egyensúly az emelkedő import és beli költségek és az értékesítési árak között, akkor már élelmiszerellátási problémák fognak fölmerülni az Európai Unióban. Épp ezért úgy gondolom, hogy a jelentésnek hangsúlyozni kell a parlamentben minden kolléga számára, hogy ez volt az eredeti gondolat a jó gyakorlatok és agronómia kérdése. Azt reméltük, hogy a tagállamok otthon megfelelő és elégséges kutatást, oktatást, jó gyakorlati megosztási lehetőségeket alakítani kell, de úgy néz ki, hogy itt ezen a területen probléma van. Korábban is foglalkoztunk már ezzel. Lehet, hogy a jelentés részletesebben kellene, hogy tárgyalja ezt a témát. Nem tudom, hogy meg kell -e mondanunk a gazdáknak, hogy mit termesztenek. Szerintem ők maguk a saját tapasztalatuk, a talaj specifikumai alapján ők tudják a legjobban eldönteni ezeket a kérdéseket. Arra oda kell figyelnünk, hogy nehogy a, az Unió írja elő, hogy mit terme, termesztenek a gazdák. Ez kicsit túlzat lenne véleményem szerint. De amikor beszéltem gazdákkal, akár vállalkozók voltak, akár egyénileg gazdálkodtak, mindenkit aggasztottak a bemeneti árak alakulásai. Negyedik bekezdés végül, antitrősz javaslatok. A bizottság a múltban, sőt tavaly talált néhány céget az mezőgazdasági területen, bőveneti vagy ellátási területen, akik kartel megállapodást kötöttek. Úgyhogy lehet, hogy a jogalkotás területén nincsen probléma, csak nehéz felmérni, nehéz bizonyítékot találni ezekre az esetekre. Szerintem oda kell figyelni arra, hogy hogyan fogalmazzuk meg ezt a kérdést. Minden esetre van időnk a módosítók elkészítésére. Köszönöm szépen! Grazie, Köszönöm. Стоянов képviselő, aztán Santos. Благодаря, господин председателю. Действително мисля, че... Elnök úr. Се занимава с този Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem nagyon fontos, hogy eh, szakbizottságunk foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nagyon örülök annak, hogy Pové úr foglalkozik ezzel a jelentéssel, mert nagyon alkalmasnak tartom erre. Szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz bizonyos érvek kapcsán. Úgy gondolom, hogy azon problémák, amelyekkel a mezőgazdaság most szembenéz az Európai Unióban, ezek némileg azzal kapcsolatosak, amit a múltban tettünk. Nikolaszko úr ugye említette ezt az érvet. A bemeneti költségek növekedése egy olyan kérdés, amelyet több alkalommal megvitattunk itt, de most még szigorúbbak a követelmények. Hat éven keresztül először ugye megfigyelő voltam, vagy azt követően pedig tagja lettem ennek a szakbizottságnak, és úgy gondolom, hogy leginkább a mezőgazdaságot sújtja a helyzet, az ipar illetve egyéb ágazatokhoz képest. Tehát ezen követelmények nagyon magas költségekkel járnak. A bürokratikus terhek, amelyekről szintén hallhattunk, ezek jelentősen növelik a költségeket a gazdálkodókra nézve, akiknek jobb tájékoztatásra van szükségük, mert pedig gyakran nem kapják meg a kellő információt, hogy megbírkozzanak a bürokratikus terhekkel. Továbbá, ami a monopólium helyzetet illeti, ezen bemeneti szolgáltató piac esetében. Bulgária hagyományosan egy mezőgazdasági ország, önellátóak voltunk hosszú időn keresztül. Ezt azonban mind tönkretették, és ez azért ment tönkre, mert ugye bizonyos mértékig az Európai Unió tagjai lettünk, különböző vegyszereket kezdtek el használni a múltban, Bulgáriában ugye voltak nagy gyárak, ahol ezeket előállították. Az Európai Bizottság és egyéb források persze óriási nyomást gyakoroltak az országra, és ezért magánkézbe kerültek ezen gyárak. Most pedig monopólium helyzet alakult ki a piacon, erről Bové úr is szólt. Ezen kisebb gyárak ugye az Európai Unióhoz képest kisebbek voltak, de tönkrementek, és az én személyes véleményem az, hogy ezeket szándékosan tették tönkre a monopóliumok befolyásának köszönhetően, amelyekről ugye hallhattunk itt. Tehát a monopóliumokat létrejötték, létrehozták, kartán megállapodások születtek, és különböző mezőgazdasági szervezetek kidolgoztak ugye új vetőmagfajtákat, illetve géneket, amelyekkel kezelik az állatfajtákat, és mindez az integráció során tönkrement, amikor Bulgária az Európai Unióhoz csatlakozott. Ezen mezőgazdasági kutató központok finanszírozása pedig csökkent, és a végén felhagytak az új termékek előállításával. Nem értek egyet itt egy olyan ponttal, amely a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódik, és az úgynevezett zöld energiákhoz. Ez pedig pontosan az, amiért ilyen magas energiaköltségekkel van most dolgunk. Szerintem ez az értékelés nem volt megfelelő. Tudom persze, hogy a zöld energia prioritás számunkra, de úgy vélem, hogy a zöld energia előállítása a jelenlegi feltételek mellett igenis a fogyasztójárak növekedéséhez vezet. Ez pedig közvetlenül hat a nagy energiafelhasználású ágazatokra, mint amilyen például a mezőgazdaság. Tehát még mielőtt azt állítanánk, hogy helyes ösztönözni ezen módokat, el kell gondolkoznunk ezen a megújuló energiaforrások. Úgy gondolom, hogy felhasználják a mezőgazdasági földet, de ez káros a termelésre, ugyanis csökkenti a termelést. És végül, de nem utolsó sorban, ami a bérelt termőföldeket illeti, Bulgáriában hatályban van egy jogszabály ezzel kapcsolatban, és ez nagyon rossz feltételeket szab azoknak, akik bérlik a termőföldet. Egy legalább négy éves bérleti szerződést kell kötni, illetve szólhat ez egy, egy korlátozás nélküli időszakra. Ha valaki egy lakást bérel, akkor korlátozhatjuk a bérleti díjat, de ha valaki földet bérel, akkor azt egy azt korlátozás nélkül megteheti. Már pedig úgy gondolom, hogy ezt szorosan figyelemmel kell követnünk, ugyanis ezáltal nagy gazdálkodások jönnek létre, és ezen gazdálkodók hasznot húznak azon közvetlen kifizetésekből, amelyeket az Európai Uniótól kapnak ez pedig akadályozza az Európai Unió programjának felhasználását. Köszönöm. Grazie, onorevole Stojanov. Köszönöm, Stojanov képviselő. Kapona Santos, utána George Lyon. Köszönöm szépen, elnök úr. Saját nevemben szeretnék szólni, illetve az árnyék jelentéstevő, a szocialista frakció árnyék jelentéstevője nevében, Spiros Tanelis kollega, aki sajnos ma nem tudott eh, itt lenni és szeretném kifejezni megelégedettségünket a munka miatt, amelyet az előadó elvégzett, mert ez egy rendkívül fontos jelentés, hiszen joggal veti fel azt, hogy az utóbbi évtizedben 60%-kal emelkedtek az energiaárak, a műtrágya árak pedig 80%-kal emelkedtek, a takarmányárak 30%-kal, a gépek ára 36%-kal, és a mezőgazdasági termékek esetében egyértelmű, hogy ez a legsúlyosabb probléma, amely jelenleg a gazdákat sújtja. Meglehetősen kiegyensúlyozottan közelíti meg az előadó ezt a kérdéskört, illetve annak a különböző vetületeit, ez pedig örvendetes, és úgy gondoljuk, hogy ez a további munka szempontjából egy kitűnő kiinduló pont, ezt persze a hozzájárulásunkkal még javíthatjuk. De úgy véljük, hogy így megfelelő módon tudjuk ösztönözni azt a vitát, amelyet a kap reformjával kapcsolatban folytatunk le. A kollega említi ugye az, a víz helyzetét, de emlékeztetnék arra, hogy az Európai Bizottság javaslatai, ezeket még nem tették közzé, de a már hozzám eljutott információ alapján az új vidékfejlesztési csomag esetében az öntözési rendszerek nem jogosultak a támogatásra. Nos, amikor bizonyos országok esetében az öntözés alapvető fontosságú, az ilyen fajta beruházások támogatásának kizárása szerintem ez nem elfogadható. Hazánkban például 36% volt az átlag hőmérséklet, és augusztusban ugye a tengerpart telített volt, és hát ugye ott van az éghajlatváltozás, amely főleg a déli országokat sújtja. Az öntözési rendszerek nélkül nem lehet versenyképes ilyen országokban a mezőgazdaság, tehát szerintem ezt a pontot a jelentésben mindenképpen hangsúlyozni kell és javítani. Összességében véve azonban ez egy olyan jelentés, amely kielégítő, és szeretnék gratulálni ez a munkához. Köszönöm. Grazie, Luis. Köszönöm, Luis. George Lyon és Anyó képviselők. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni először uh, José Bovénak a jelentéshez. Úgy gondolom, hogy ez valóban megfelelő kiinduló pont, és erre lehet építeni. Egyetértek mindennel, ami benne van, mégis van néhány olyan dolog, amiben közösen meg kell tudnunk állapodni. Az előadó rávilágít azokra a problémákra, amelyekkel szembesülnek a gazdák. Egyszerűen több jelentős multinacionális vállalat szorításában vannak a beszállítói oldalon, ugyanakkor pedig a kiskereskedői oldalról is szorítják őket, hiszen ő rajtuk is érezhető a multinacionálisok nyomása. Nagyon nehéz a egy egyéni kereskedőnek például megpróbálni ellenállni a nagy-nagy multinacionálisok erejének, hiszen ezek domináns helyzetben vannak, akár értékesítőként a bemeneti oldalon, akár pedig a gyártó oldalon a termékekkel kapcsolatban. Az alapvető kérdés tehát az, hogy meg kellene határozni, milyen módon lehet erősíteni a gazdák szerepét Szerintem a, a szövetkezeti mozgalomnak ennek már nagyon nagy hagyománya van, mind a a beszállítói oldalon, mind a kereskedelem oldalon jelentős előnyökkel szolgál a gazdák számára. Ezen kívül meg kell próbálnunk erősíteni azokat a gazdákat is, akik közösen akarnak piacra vinni termékeket, hogy ezt megtehessék. Az egyes kérdésekkel kapcsolatban a következőket mondanám a a hús, a különböző húsfajták, tehát marha, szárnyas, sertés, stb. hús termelők számára nagyon fontos a szójaimport alakulása. Ez az egyik legfontosabb eleme az élőállat gazdálkodásnak. Úgy gondolom, hogy lehet egy lépéssel segíteni őket a költségek csökkentésében, hogyha ezt a területet erősítjük, de mégis sokkal keményebb az a terület, amit a négyes cikk is érint, ugye? A, a az előzőekben is elhangzott már, én szerintem a műtrágya ágazat jelentős problémát jelent. Akkor, amikor aktív gazda voltam, az egyik legnagyobb frusztráció a műtrágyákkal kapcsolatban az volt még, hogyha szövetkezeten keresztül akartuk is megvásárolni, maga az ár volt, mert mindig egy nagy eh, nitrogén bázisú, vagy nitrogén alapú műtrágya gyártó volt, és ezek a vállalatok a ugy, ugyanattól kapják az alapanyagokat is, aki a, a, az egyéb nitrogén termékeket is, illetve műtrágya termékeket is gyártja. Semmit nem tettünk még annak érdekében, hogy a, a versenyszabályainak meg nem felelő gyakorlatot folytató ágazata szemben fellépjünk. Két-három vállalat is elutasítja az embert akkor, amikor valamilyen terméket szeretne beszerezni közvetlenül tőlük, mondván, hogy nem lehet a, csak a főbeszállítótól. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak fontos lenne, illetve a versenyhatóságnak egyáltalán, hogyha megvizsgálnák ezt a területet, mert súlyos problémák vannak. A műtrágya pedig az egyik legköltségesebb a bemeneti oldalon, amit alkalmazniuk kell a gazdáknak nem lehet melegendő raktárkészletet sem felvásárolni, mert egyszerűen nincs megfelelő kínálat. Hiányzik gyakran a piacon ez a termékfajta. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy egyértelműen figyeljünk a műtrágya piacra, a hatóságoknak, a versenyhatóságnak már most meg kellene vizsgálni azt, ami folyamatban van. Agnyó képviselő, utána mi Köszönöm szépen. Nos, Hozé, bizonyára tudod, hogy nem lennék az, aki gratulálnék neked, de azért mégis udvariasan kezdem a dolgokat. Azt, amit a takarmány, illetve a vetőmagokkal kapcsolatban mondod, az tulajdonképpen e-, leegyszerűsíti a dolgokat. A úgy gondolom, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az egyetlen bevétele a, ezeknek a termékgyártóknak a különböző jogok, amelyek, royalty jogok, amelyek a termékeikhez kapcsolódnak, ezek 15 éve nem változnak már szerintem felelősség teljesen nem lehet azokat a dolgokat mondani, amit, amit mondasz, feltételezve, hogyha valóban azt mondod, hogy semmiféle jogot, illetve tulajdonjogot, royalty jogot ne fizessünk a gazdáknak értékesített vetőmagokkal kapcsolatban. A, egyébként pedig elveszítenék a, a vetőmag termelők a bevételük egy jelentős részét. A bizottságot is felszólított, hogy segítsenek a költségek csökkentésében. Ha megnézem én a magam gazdaságát, akkor meg kell, hogy mondjam, a bizottság nekem soha nem segített abban, hogy csökkentsem a a, a költségekben. Egy nagyon tapasztalt tanácsadókat alkalmaztam például akkor, amikor a birkákkal kapcsolatban voltak változtatásokra szükségek, és minden egyéb hasonló területen valaki, agronómus, stb. A jelenlegi elő, előírások túl szigorúak. Például meg, kell, meg van határozva, hogy hogyan építsen fel az épületet akkor, hogyha szárnyasokat tartok, és nincs egyáltalán megengedve az sem, hogy adott esetben szabad téren teletet sem átöket kérdéseket. Mindjárt befejezem, elnök úr. Természetesen Bocs, azt hittem, hogy nekem szól, de látom nem. Tudom, hogy nehéz követni engem, de mindenféle új ö, tesztelési, ellenőrzési kötelezettségeket írtak elő a a gyomírtókkal, minden egyébbel kapcsolatban, ami plusz-plusz költséget jelent. Én azt kérem, hogy ne vonják be a bizottságot. Ezt saját magunknak, az ágazatnak kell megoldania. Köszönöm. Grazie, Gnyó. Köszönöm, a képviselő, Michel Danten, utána Jim Nicholson. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak az összeállított dokumentumért. Ahogy már elhangzott, ez jó munka alapot képez Persze van, amivel egyetértünk, van, amivel kevésbé, és van, amit részletesebben meg kell vitatni. Minden esetre nagyon fontos emlékeztetni arra, hogyha az európai mezőgazdaság jól működik, mint hogy ez az elmúlt 50 évben azért működött, ez azért volt, mert megfelelők voltak a meneti árak. És a bemeneti termékeket persze a gazdák nem mindig a legjobban tudták felhasználni, vagy a leghelyesebben tudták felhasználni. Hogyha nem lehet a leghelyesebben ezt felhasználni, ezeket felhasználni, akkor kétségtelen, hogy a gyártói szervezetek fognak előállni ezekkel a kérdésekkel. Úgy gondolom, hogy ezt hangsúlyozni kellene. Egy másik téma, amit említeni szeretnék, hogy egyre gyakrabban a gazda nehéz helyzetbe kerül, hiszen ugyanaz a cég szállítja az alapanyagot, és mint amit föl, mint amit fölvásárolja végül is a készterméket. Úgyhogy mások határozzák meg a feltételeket, amiket el kell, hogy fogadjon. A verseny helyzetben egyre nehezebb csoportosulni a gyártóknak, tehát a szövetkezeten vagy gyártói szervezeteknél nagyobb mértékben, például az őrségeknél ez nagyon nehéz, úgyhogy tényleg felmerül a kérdés az, hogy versenyjog témában mi is történt ebben a szektorban. A kap jövőjére kapcsolatos munka során is fel kell, hogy merüljön majd ez a kérdés. Köszönöm. Grazie, Mich Köszönöm, Michel Danten. Üdvözlöm John Daly biztos urat. Már csak hárman kértek hozzászólási lehetőséget, úgyhogy inkább lezárjuk ezt a kört. Jim Nicholson a szó. Uh, thank you very much, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Zsozénak ezért a jelentésért. Én persze nem értek egyet mindennel, ami ebben a jelentésben szerepel, de azért tisztelem kollégánkat, mert legalább elgondolkoztatásra késztett bennünket ezen kérdésekről, amelyekről bizony kell vitáznunk. És ezen kívül rá is mutat persze arra, amit mi is tudunk, ez a 3F, a Feed, Fuel és a Fertilizers – tehát a takarmány, az üzemanyag és a műtrágyák, amelyek nagyon nagy mértékben befolyásolják a gazdálkodókat, sőt, akár ki is vetik őket a piacról, mert nem tudnak versenyképesek lenni mert túl kicsik és kénytelenek felhagyni a termeléssel. A szárnyos, is, a szárnyos ágazat is komoly nehézségekkel küzd, mert nagymértékben függ az importált takarmánytól. Örülnék persze annak, hogyha a GMO-k, illetve a szója is import termékén bejuthatna Európába, de belátom, hogy ez nem fog megtörténni egyik napról a másikra, ugyanakkor örülnék annak, hogyha ez valóra válna. Tehát számos dologgal egyetértek azok közül, amelyek már elhangzottak, nem akarom ezeket megismételni, de úgy vélem, hogy meg kell néznünk, hogy honnan is származik a bürokrácia. Hogyha úgy ha megnézzük a helyzetet, az az igazság, hogy mintha, mintha egyre több bürokráciával, bürokratikus terhekkel lenne dolgunk a közösség szintjén. Egyre több kötelezettséget szabunk. És az igazság az, hogy ez már így is túl messzire ment. Volt, aki említette ezen kérdéseket, Dante kollégánk is rámutatott joggal bizonyos dolgokra, olyan dolgokra, amelyeket jobban is megtehetünk majd a jövőben. Mériet pedig említette a föld, a bérelt föld kérdését. A modern társadalmakban a földnek az az ára, amennyit valaki kész megfizetni érte. És hosszú időn keresztül a spekulánsok, illetve mások a lakások építéséhez felvásárolták a földeket, ennek vége, de azért a jelenség nem szűnt meg teljesen, és ennek következtében a földek ára nem csökkent éppenséggel. Északon, keleten, délen, nyugaton különböző mértékű ez a jelenség. Egy valami, ami biztos a földek kapcsolatban azonban, az az, hogy egyre kevesebb lesz évről évre, Egyre kevesebb a föld, egyre kevesebb lehetőség nyílik arra, hogy élelmiszereket termesszünk. Vissza kell térnünk tehát a kiinduló ponthoz, ezt meg kell értenünk. Tehát először is körültekintően kell bánnunk a földdel, és másodszorban ugye bölcsen kell felhasználjuk a földet. Hát ezek az én nézeteim, és érdeklődéssel nézem a, hallgatom a vitát. Jim, Köszönöm, Jim. Renz Garcia kért még szót. És uh, Albert? Nem, akkor Rand Garcia, utána visszakapja a szót a uh, Zsozé. Tessék. Szias. Köszönöm szépen, elnök úr. Az igazság az, hogy uh, természetesen gratulálni kell Bové úrnak ezért az erőfeszítésért, az adatok, amelyeket uh, megnevez, um, eléggé sokkolóak, ugye 80%-kal emelkedett például a műtrágya ára, és ez valóban elgondolkoztat. Felmerül a kérdés, hogy valamit mi tehetünk ennek érdekében, illetve az, amit mi teszünk, annak van egy köze ehhez, amikor például korlátozzuk azon termékek árát, amelyek, azok termékeket, amelyeket fel lehet használni nem könnyítjük-e ezáltal, hogy a vegyipari ágazat óriási eh, hasznóra tegyen szert az ilyen intézkedések által? amelyek nem feltétlenül indokolt döntések, és gyakran úgy teszünk, mintha nem értenénk a helyzetet, amikor ugye a földközi tenger térségében például arra kényszerítjük a gazdálkodókat, hogy óriási bemeneti költségeket fizessenek meg, például a vegyszerek esetében, holott Észak-Afrikában, amely gyakorlatilag ugyanaz a földrajzi térség, nem követeljük meg az ilyen növényvédelmi intézkedések betartását. Tehát a termelékenység ugye 15%-kal csökkent a mezőgazdasági termények esetében, pusztán olyan döntésekből kifolyólag, amelyeket mi itt talán túl gyorsan hoztunk meg, és ezek igazságtalanok is, hiszen nem egyformán vonatkoznak mindenkire. Azt kérném tehát, hogy jöjjön létre egy élelmiszerál megfigyelési eszköz. Ugye kértük ezt már a, a, ezt a megfigyelő központot az élelmiszerek tekintetében, Fontosnak tartom, hogy ez létrejöjjön, és természetesen nem az én képviselőcsoportom fogja ellenezni az átláthatóságot, mert ezt fontosnak tartjuk. És a környezet kímélő gyakorlatokat, ezeket természetesen támogatjuk, nem csak politikusként, hanem amúgy is az élet egyéb területein. Ugyanakkor különbséget tesz például a megújuló energiaforrások tekintetében, mondván, hogy ezek nem befolyásolják az élelmiszerek előállítását. Én ezzel kapcsolatban nem látok különösebb problémákat. Ami azonban szerintem ennél sokkal lényegesebb, az az az ellentmondás, amelyre felfigyeltem, amikor arra törekszik, hogy összeegyeztethetővé váljanak a környezetvédelmi kitételek a bemeneti költségek csökkenésével. Szerintem így további költségek jönnek létre. Én azonban nem igazán látom a közös agrárpolitika tekintetében a azt, hogy több forrás állna rendelkezésre, hanem éppen ellenkezőleg 11%-kal csökkennek a források. Tehát ha tényleg nagyon határozottan akarunk fellépni, és szigorúbban akarjuk elvárni a gazdáktól a mezőgazdasági kötelezettségek betartását, akkor azt hiszem, hogy még inkább csökkenni fog a termelékenység. Ezt nagyon fontosnak tartom. A vetőmagok kapcsán pedig a sorok közt olvasva, mintha azt láttam volna, hogy a GMO-kat támadja, és hát spanyolként, valamint a téma ismerőjeként, hát ezzel nem igazán tudok egyetérteni. Köszönöm. Bene, grazie. Rendben, köszönöm Rendkafia képviselőnek. Zsózé, ha szeretnél valamit még hozzátenni, vagy össze akarod foglalni a vitát, akkor átadom a szót. Ha nem, akkor viszont rátérnénk a négyes napi rendi pontra, hiszen Dali biztos úr megérkezett. Zsózé, egy perc, rendben. Tényleg csak egy percet kérek, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik hozzászóltak a témához. Sok minden elhangzott, Reimer asszonynak, illetve más kollégáknak, akik föld árakról beszéltek. Tudni kell, hogy ma a biogáz üzemek miatt, amelyek Németországban fejlődnek, és más ipari üzemek miatt a hektár ár 2000 euró lett, ami hihetetlen. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan területek, amelyeket a nagyipari vállalkozók megszereztek azért, hogy biogáz állítsanak elő pedig ezeket a területeket mezőgazdasági vagy élelmiszertermelési célra is fel lehetne használni, hát ez egy nagyon nehéz versenyhelyzet. Sok minden elhangzott, majd megnézem, hogy hogy tudunk tovább lépni ezeknek az alapján. Agronómia szerepe, ma a vetésforgó az szerepel Desz úr jelentésében, ez az Európai Parlament jelentése egyértelműen fogalmazza meg, hogy a mezőgazdasági gyakorlatnak ma hogyan kell alakulnia azért, hogy korlátozni lehessen a bemeneti költségeket, nem azért, hogy csökkenteni lehessen az árakat, hanem azért, hogy a mezőgazdasági gyakorlat lehetővé tegye, hogy bemaradjon a talajban az értékes anyagok. Most nem fogok tovább menni, hiszen nagyon sok mindenről kell majd beszélnünk. Minden esetre még egyszer köszönet, anyórnak is köszönet, mert szimpatikus volt a felszólalása. Bene, grazie José. Rendben, José. Akkor minden jót kívánunk ehhez a fontos munkához, és most átérünk a négyes pontra. Újra szeretném üdvözölni John Daly biztos urat, az egészségügyért és a fogyasztóvédelemért felelős biztos üdvözlöm, és szeretném, ha bemutatnám a 99-74-es irányelvnek a végrehajtását. Ez az irányelv minimális szabályokat határoz meg tojótyúkok tartására vonatkozóan. Ahogy nagyon jól tudják, tiltja ez az irányelv a hagyományos vagyis nem módosított ketrecben tartását a tojótyúkoknak, méghozzá 2012. január 1-től az egész unió területén. Szeretnék emlékeztetni mindenkit a parlament 2010. december 13. kiállásfoglalására, amelyben a parlament kifejezi aggáját, mert nagyon sok tagállam és nagyon sok termelő késésben van a 2012-es határidőhöz képes. A biztos úr be fog számolni számunkra a bíróság virágporral kapcsolatos, tehát GMO nyomokat tartalmazó virágporra kapcsolatos és a mézbe vonatkozó ítéletének a következményeiről. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Of the committee. Tisztelt szakbizottsági tagok, ma két kérdésre szeretnék figyelni, amely kulcsfontosságú az önök szakbizottsága számára. Az egyik a tojótyúkok jóléte, a másik pedig a GMO problémája a méz pollenben, illetve mézben. 2012. január 1-től tiltani fogják a ketrec tartást. Ez 1999 óta tervezett lépés végre hatályba lép a vonatkozó rendelet. A bizottság minden lehetőséget meg ragadott arra, hogy a tagállamokat emlékeztesse felelősségükre a jogszabály végrehajtásával összefüggésben. 2010. decemberében a parlament egy állásfoglalást fogadott el, amely megerősíti és támogatja a tilalom késedelem nélküli végrehajtását, és felszólította a bizottságot arra, hogy biztosítsa a jogszabály megfeleltetését. Ez év januárjában az EU bizottsága egy több érdekelt félből álló részvételével megszervezett ülésen megtárgyalták az Európai Unió egészében történő tilalom bevezetést. A végrehajtás állapotának értékelésére a februári mezőgazdasági tanácsülésen felkértem a minisztereket arra, hogy küldjék meg a bizottságnak adataikat a tojótyúkok számáról a, a mezőgazdasági kategóriai rendszer alapján, és ezt április 1 tegyék meg. Ezen adatokból látszik, hogy bizonyos tagállamokban még mindig vannak olyan tojótyúkok, amelyek ez év végéig hagyományos kedrecekben marad, kerülnek tartásra. A helyzet néhány tagállamban azért, és nagyon sok EU termelőnél az illetékes hatóságok előtt az információszolgáltatás ellenére ismeret nem maradt, és ez egyértelműen elfogadhatatlan. Hónapok intenzív munkáját követően szeretném ma megerősíteni még egyszer, hogy a bizottságnak nem áll szándékában elhalasztani a tilalom bevezetésének határidejét, és továbbra is határozott állásfoglalást képvisel jogi lehetőségeivel, jogi lehetőségei alapján a jogszabályi megfeleltetéssel kapcsolatban. Nem szabad a fogyasztók bizalmát aláásni. A piaci torzulások, amelyek 2012. január 1 után kezdődnének, azokat el kell kerülnünk. A bizottság felügyeleti szolgálatának nagyon kevés forrása van, ennek ellenére ez a kérdés prioritás a munkánktól. Éppen ezért 2012. január 1-től a bizottsági szakértők célirányosan látogatják a tagállamokat, és az audit eredményei alapján a bizottság nem habozik majd a szerződésszegéses eljárás megindítására, ha arra alkalmat adnak a tagállamok a következő évben. Én magam is emlékeztetni fogom a tagállamokat még egyszer az év vége előtt felelősségükre, és határozottan kérni fogom az összes tagállamot arra, hogy a végrehajtásokat a feljavított ketrecekkel kapcsolatban az európai jogszabályoknak megfelelően fogadják egy, és tegyenek ennek ellenet. Nézd, térjünk át a GMO és a méz kérdéskörére. This is the second issue of... Ez a mai véleménycserénk második kérdésköre. Két oka is van, és a két európai bírósági határozat alapján tesszük ezt meg, hiszen ezek a határozatok sok kérdést vetettek fel, nagy figyelmet kavartak. Az első eset a mézre vonatkozik. A bíróság határozata szeptember 6-án a következőképpen hangzott a, a GMO-s növények pollenének kis aránya is megköveteli a GMO jogszabály értelmében a megfelelő címkézést a méztermékeknél. A határozat, a bírósági határozatnak két különböző szinten van hatása. Egyrészt a, ter- a méztermelésre az Európai Unión belül, másrészt pedig harmadik országokból való mézimportra. Európai szinten, EU szinten a a legnagyobb aggodalomra a mély kaptárok adnak okot. Ennek értelmében a tagállamoknak a GMO kultivációkat saját maguknak kell területükön feltárni. Gyakorlati kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban is, hogy ezt a határozatot hogyan lehet e, a GM pollen e, ellenőrzésére tagállami szinten alkalmazni. Ezen technikai részleteket megtárgyalta a bizottság szeptember 22-én, és tárgyalt az érintett felekkel is, gazdaszervezetekkel, mezőgazdaságokkal és méhészekkel, ezt az elmúlt hetekben tette meg folytatjuk, hogy ezt a kérdést a közös kutatóközpont segítségével tovább feltárjuk. E- itt tárgyalják az analitikus kérdéseket. Remélem, hogy az összes tagállam és minden érdekelt fég koordináltan reagál majd nem szeretnénk olyan kezdeményezéseket ösztönözni, amely állami vagy helyi szinten indulna el. Az importokkal kapcsolatban a fogyasztott még közel 50%-át harmadik országokból importáljuk Argentína, Kína vagy Brazília. A GM termékek, termények itt eh, gyakran az Európai Unióban eh, nem engedélyezett GM termékeket is termesztenek ott. A bizottság illetékesei a határozat e, ezen vonatkozásait elemezni fogják, és szabályozói szempontok alapján kívánjuk majd biztosítani a, a bírósági határozat érvényesülését. Ez vonatkozik a kukorica, bizonyos élelmiszerfelhasználók és egyéb pollent, pollent nem tartalmazó termékekkel kapcsolatban. A szabályozással igyekszünk elősegíteni azt is, hogy olyan felhatalmazási jogköröket is meghatározunk, amely minden élelmiszerfelhasználóra vonatkozik. A A MON 810-es eh, ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy eh, már évtizedek, eh, évek, hosszú évek óta engedélyezett GMO termék. A bizottság azonban különösen a MON 108-as pollen biztonságára vonatkozóan szakvéleményt fog kiadatni a francia biztosító, a francia intézkedések, amelyek a MON 108-as élelmiszerekben való megjelenését tiltja. A bizottság ezzel kapcsolatban még nem határozott a komitológiai eljárás keretében. A nemzeti bíróságok hatá, rendelkeznek hatáskörrel e-, ezen intézkedéssel kapcsolatban. A francia hatóságok feladata az, hogy a tiltás következményeinek jogszerűségét ellenőrizzék. A bizottság viszont vizsgálni fogja a határozat következményeit, ha lesznek a francia és egyéb GMO termények eh, védőintézkedéseire vonatkozóan. A bizottsággal kapcsolatban a, bír, a bizottság, a bírósággal kapcsolatban a bizottság 2010. Eh, július 10-én a GMO GMO tartalmú növények eh, termesztésére vonatkozó javaslatot tert, terjesztett elő, és nagyobb rugalmasságot kíván ennek alapján biztosítani a tagállamoknak eh, a területükön a GMO vagy nem GMO termesztéssel kapcsolatban nem csak a tudományra alapozott véleményeket teszi lehetővé ennek meghatározásában. Egyébként szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek igen gyors munkájáért, a július 1-i első olvasatot követően. Ez alapján is lehetőség nyílik arra, hogy a bizottság hamarosan határozatot hozzon. Köszönöm. Köszönöm, Dalli biztos úr. Nagy köszönet ezekért a pontosításokért, és most megkezdjük az intenzív eszmecserét látom, hogy gyakorlatilag minden jelenlévő képviselő, vagy mind, szinte mindenki szót kért, ezért mindenkit arra kérek, hogy jól gazdálkodjanak az idővel, mert a biztos úr előbb-utóbb el kell, hogy menjen. Elizabeth Jéggel kezdi a kérdéseket, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, megpróbálok rövid lenni, ha bár ezen témákhoz azt hiszem nagyon sok mindent el lehet mondani a tojó, tyúkok kapcsán. Ugye ön említette a tojótyúkok védelmét, én pedig azt hiszem, hogy a gazdasági érdekeket is meg kell fontolnunk. Ugye Németországból származom, tudja, hogy Németország export ország volt, ma pedig a tojásokat már importáljuk inkább. Ez azt jelenti, hogy természetesen előállítunk tojásokat, persze ketrecekben is, és eh, ami nagyon fontos eh, számomra, az az, hogy a fogyasztók megveszik ezen tojásokat a fogyasztók, ugye önök, az állatvédők eh, mondják, hogy mit kellene tenni, de hát a realitás teljesen más. Említette a biztos úr, hogy számos üzemben tartanak ketreceket. Én azt kell mondjam, hogy számos tagállam nem teljesítette a házi feladatát, hiszen azt állítja, hogy 1999 óta ez egy egyértelmű jogszabály, egyértelműek a feltételek. Én azt mondanám, hogy a felszólítások egy idő után már nem kielégítőek, hanem egyértelműen kell fogalmazni. És ezt szeretném kérni azon tagállamok érdekében, akik átültették ezt a jogszabályt, és a termelők érdekében is a méz kapcsán említette, hogy nem egy egyszerű téma ez, a, az azonosítás, a címkézés nem lesz kielégítő, nem lesz elegendő, hiszen a GMO-kkal kapcsolatosan is szükség volna tudományos tanulmányokra, hogy tényleg határozottabban nyilatkoztassunk erről, és egy mondat erejéig még szeretném a dioxin problémát is érinteni az Európai Unióban, ugye az élelmiszerekben. Szeretném tudni, hogy mit tehetünk mi, mit tehet, mit tehet ön annak érdekében, hogy az összes tagállamot felszólítsuk arra, hogy átlátható jogszabályokat kövessen. Köszönöm. Köszönöm, Elizabeth. Delás képviselő, utána Palszon asszony. Well, Mr. Köszönöm, elnök úr. Hát nem tudom, hogy ön, hogy én alkalmas lettem volna-e az ön posztjának betöltésére, eljönnék ide az oroszlán barlangjába, az Európai Parlamentbe, ahol már 2010. augusztusában, aztán 2010. szeptemberében is feltettük a kérdést, hogy mit tesznek, ugyanakkor nem kaptunk kielégítő választ. Éppen ezért egy állásfoglalást kezdeményeztünk 2010. decemberében, erről beszélt ön is. Tehát én arra következtetésre jutnék, hogyha én lennék biztos, akkor csak akkor mernék bemerészkedni ide az oroszlán barlangjába, ha valami újdonsággal állhatok elő de az igazság az, hogy nem tudom, hallottunk-e olyas valamit, amit nem ismertünk eddig. A bizottságunk azt szeretné tudni, hogy milyen konkrét lépéseket képe, kívánnak megtenni. Például a szabálysértési eljárás. Hát azt kell mondjam, hogy 2012-ben elkezdeni az auditálást, ez azt jelenti, hogy ha szerencsések vagyunk, akkor 2012 végére tudjuk áttekinteni a helyzetet, és hogyha akkor kezdődik csak egy szabálysértési eljárás bármilyen tagállam ellen, akkor még eltelik másfél év, és már 2014-nél járunk. Arról nem is beszélve, hogy ha egy tagállamot sújtanak ilyen eljárással, akkor ez nem vonatkozik azon gazdálkodókra, akiktől már 1999-ben kértük a jogszabály teljesítését. Tehát elnézést, de azt kell mondjam, hogy nem tartom megfelelőnek, hogy ilyen eljárásokat kezdeményeznek. Ez nevetséges a gazdálkodókra nézve, mert ez azt jelenti, hogy azon gazdálkodók, akik nem teljesítették a jogszabályt, azok azt a következtetést vonhatják le, hogy nyugodtan hátradőlhetünk, és nem kell meghallgassuk azt, hogy mit mond az európai közösség, mert bármilyen jogszabályt megfogalmaznak, úgyis adnak majd még három-négy évet, hogy ezt átültessük a gyakorlatba. Azokat a gazdálkodókat fogja büntetni, akik már most is teljesítik a jogszabályokat, akik már amúgy is 8-13 százalékkal több költséggel termelnek a hagyományos tojásokhoz képest. Tehát én azt a tanácsot adhatom az ilyen gazdálkodóknak, hogy várjanak, tegyenek úgy, mint Belgium, amely úgy döntött a közelmúltban, hogy még egy évet ad ezen gazdálkodóknak. Hát ez egy hitelességi probléma, azt hiszem, az EU számára. Én azt szeretném tudni öntől, azt szeretnénk tudni, mert az állásfoglásunkban is ezt megfogalmaztunk, de persze megint nem kaptunk választ. Nos, azt szeretném tudni, hogy mit kíván tenni majd azzal a sok millió tojással, amely január 1-én nem a jogszabályoknak megfelelően jött létre. Ezeket akkor csak a tagállamokban, az érintett tagállamokban lehet eladni, ezeket címkézni fogják? És mit történik majd a harmadik országokból származó importokkal? Mindezen kérdések azt hiszem, hogy továbbra is megválaszolatlanok, és úgy gondolom, hogy ennek a bizottságnak már elege van abból, hogy határozott szavakat hallottunk, de lépések nem történtek. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen önnek is, Dáli biztos úr. Nem tudom, hogy ha most köszönetet mondunk, és kilenc év múltán látjuk majd, hogy mi lesz ennek a következménye, akkor mit fogunk gondolni? Tudnélik, akkor lesz az első alkalom arra, hogy az Európai Uniós jogszabálynak a határait tudjuk majd feszegetni, hogyha a Brüsszelben, Strasbourgban elfogadott törvényeket nézzük, akkor tulajdonképpen ez az, amit végig kell gondoljuk, és azt is, hogy mi van, hogyha ignorálják a törvényeket nagyon fontos, hogy kezelni tudjuk nem csak a kilenc év múltán, hanem a következő években felmerülő problémákat is. Január 1-ével kell 2000, január 1 most a méz irányelve, a mézre vonatkozó határozatokat, de 2013. január 1-ével a sertés irányelvet kell végrehajtani. Vajon akkor mi lesz több százezer vagy több millió állat akkor olyan körülmények között fog élni, amiket most tiltani akarunk? Nos, a mezőgazdasági szakbizottságban ezt kell megvizsgálnunk. Előre kell tudnunk nézni, bár nem szabad megfeledkeznünk az állatokról, sőt, akkor, amikor most a tojótyúkokra figyelünk, akkor nem szabad majd a későbbiekkel kapcsolatban a sertésekről sem megfeledkeznünk. Az új stratégia javaslatával nagyon fontos, hogy a 2011-15-ös időszakot is lefedjük. Lassan végére ér a stratégiai időszak, de még nem látjuk a stratégiát. Köszönöm. Paulson képviselő, Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, meg kell, hogy mondjam, hogy fel vagyok háborodva. Alapvetően ugyanazt az előadást tartotta meg, mint amit néhány év hónappal ezelőtt tartott a tojásokról az Európai Parlamentben. Ezt megismételte, és szerintem semmi új nem volt ebben. Tudjuk, hogy 2012. január 1 -e lesz a fordulónap. Tudjuk, hogy 2012. január 1-ével több millió illegális tojás kerül a piacra, és hangsúlyozom, hogy illegális tojások, mert ezek, illetve törvényellenes tojások, mert nem felelnek meg a törvényi előírásoknak. Említette, hogy szerződésszegéses eljárást fog -e indítani. Mi az? ki fogom a, a tojótyúkjaimmal együtt várni azt addig, mert akkor majd a nemzeti kormányoknak kell a büntetést megfizetni? Mit, fog, mit jelent ez konkrétan? Szeretnék részletes választ kapni erre. Aztán pedig az a sok millió tojás vajon 2012. január 1 után, persze van fantáziám, hogy el tudjam képzelni ezt az egészet majd, hogy a, a TV képernyő lejött több millió tojást megső, megsemmisítenek. Hogy akarja majd ezt igazoltatni? Tehát úgy gondolom, hogy óriási ö, botrány felé hajózunk, és nem igazán tudom elképzelni, hogy hitelesé lehetne tenni azt, hogy az elmúlt hónapokban megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogy elfogadható szerződéses megoldás legyen. Vagy ön nem vesz minket komolyan, és akkor a polgárok sem fognak minket komolyan venni minket, vagy pedig egyszerűen csak hanyagok vagyunk. A másik kérdésem a méz géntechnológiai határozat, szeptember 12-i határozat. Nyilvánvaló, hogy a géntechnológia alkalmazása nem működhet. Dali úr, mi a véleménye, hogy engedélyezni kíván-e további géntechnológiai növények termesztését is Európában, és hogyan kívánja majd akkor védeni a, a génmentes területeket, hogyan akarja védeni a fogyasztókat. Úgy gondolom, hogy a határozatnak erre vonatkozó hatásai is vannak, és erre kérek választ. Köszönöm, Jim Nicholson, és utána Péter Jár. Tessék. Uh, thank, thank you, Chair. Uh, I'm going to be nice to the Commissioner. Köszönöm, elnök úr. Hadd legyek kedves a biztos úrhoz, lehet persze, hogy ez egy kicsit talán kilógok ezzel majd a sorból, de mégis nézzük, hogy hogyan lehet megtalálni azt, amivel előre mehetünk. A brit tagok a e szakbizottságban már mind tudják, hogy múlt csütörtöktől egészen mostanáig mintegy 6000 e-mail jött be témával kapcsolatban a rendszerünkben, nem tudom, hogy egyáltalán hogy barult, hogy nem barult fel. Ugyanazt a levelet láttuk többször is, amiről már tudjuk. De ez azt mutatja, hogy nagyon sokan félnek aggodalmak vannak. Nem akarom megismételni, mi elhangzott, de valóság az, hogy január 1 itt lesz egy csomó tojás, amelyet az Európai Unióban jogszerűtlenül állítanak elő. A kérdés az, hogy mit fogunk ezzel csinálni, mi történjen ezekkel a tojásokkal. Ez egy nagy-nagy kérdés, mert nagyon sok gazda jelentős beruházásokat tud maga mögött annak érdekében, hogy végre a gazdaságuk megfeleljen azoknak a normáknak, amelyeket mi kértünk. És úgy gondolom, hogy sokkal többet terülne még majd a, a törvényi előírásoknak megfelelően eh, tojásokat termeszteni. Mit akar az országokban tenni? Milyen, mit tud az országoknak meghatározni? És melyek azok az országok, amely véleménye szerint megbuknak ebben a gyakorlatban? Talán jó lenne, ha tudnánk, kikről van szó. És akkor, amikor bizonyos eh, azt, azt a szót mondta, hogy, hogy célirányos vizsgálatokat fogunk folytatni. Mit jelent ez? 2010 óta mondjuk az embereknek már ezt, hogy hogy így kell termelniük, de mi lesz akkor, hogyha le kell álljanak például az, a tojás exportálásával, és vagy a, a pékségeknek nem tudnak már majd a, a nem szabályosan megtermelt tojásokat átadni? És mi a helyzet a tojás importjával? Ezt is, le kell, ezt is meg kellene vizsgázni. Köszönöm. Köszönöm, Jim. Kedves kollégák, nem szeretném, hogyha ma minden dühüket Dali biztos úr előtt kiadnák, és aztán jövő héten pedig Dacian Csolosz előtt nagyon engedékenyek lesznek. Péter Jári a szó, és utána Erenc Garciai. Für mich steht die Számomra a hitelességünk forog kockán, hiszen itt egész egyszerűen arról van szó, hogy ha törvényeket hozunk, akkor ezeket persze át is kell ültetni a gyakorlatba. Máskülönben ugye fel kell tenni a kérdést fordítva. Itt az Európai Parlamentben akkor már nem is kell erőfeszítést tennünk, hiszen itt ugye irányelvekről van szó, törvényekről van szó, de aztán ezek senkit sem érdekelnek. És a tojótyúkok egy elég rossz példa, mert 12 év állt rendelkezésre az átültetéshez, itt nem egyik napról a másikra történt ez, mindenki megtehette, átállhatott volna erre, és úgy tűnik, hogy Európában ezzel senki sem foglalkozott az Európai Bizottság, illetve mi ezt jóvá hagytuk, elfogadtuk, tehát két évvel ezelőtt már ugye egy moratóriumról beszéltünk, akkor a bizottság azt állította, hogy nem abból indulunk ki, hogy a forduló napig mindenki ezt át fogja ültetni. Persze kritikák elhangzottak már akkor is, hogy bizonyos régiókban ezt nem fogják tudni teljesíteni, akkor miért nem született meg a moratórium? És kérdés, hogy akkor mit teszünk eh, az említett napon? És eh, egy eljárás kezdeményezése túl kevés, de hogyha mindig csak egy szabálysértési eljárást kezdeményezünk, akkor ez eh, ebből úgy tűnik, hogy csak a tagállamok fognak tanulni. Optimisták lehetünk, de ezt én kevésnek tartom. És kiegészítve, amit a kollégáim ugye mondtak, mit teszünk jövő év január 1-én, hogyha a fogyasztókat arra kényszerítjük, hogy jogellenesen előállított tojásokat vegyenek. Hát másodszorban ugye a méz kapcsán ugye említette, hogy most főleg gyakorlati kérdések vannak terítéken. Én azt szeretném tudni, hogy talán hiba volt, az, hogy a GMO rendelet esetében különbséget teszünk a takarmányok, illetve az élelmiszerek között. Ugye engedményeztük a, engedélyeztük az egyik esetében, a másiknál pedig hirtelen élelmiszerről vált a termék. Ez így nem megfelelő. És az ítélet kapcsán el kell gondolkoznunk azon is, hogy mit teszünk, a tagállamok döntésével kapcsolatban, hiszen a méhek ugye nem ismerik a határokat, őket nem foglalkoztatja az, hogyha Németországban valamit jóvá hagytak, Csehországban pedig nem, hát ők átrepülnek a határon, és a virágport követik. Aztán ugye a, méh, a, a méz importja és a határok, az értékhatárok, ezeken is el kellene gondolkoznunk. Köszönöm, Erenc Garcia, utána Desz, és utána megint ez képviselők. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Hát köszönöm, hogy eljött hozzánk ma, és ezen érdekes dolgokról beszámolt nekünk meghallgattam, amit mondott. A spanyol termelők 2014-ig kértek hosszabbítást, mert az ilyenfajta ketreceket nem, tudták, nem tudják addig megvalósítani. De úgy tűnik, hogy ez igazából nem az európai fogyasztóknak fog kedvezni, hanem olyan országoknak, mint az USA, India, Mexikó vagy Brazília, akik rengeteg tojást fognak exportálni olyan tyúkoktól, akik sokkal rosszabb körülmények között élnek a ketrecekben, mint az Európai Unióban. Tehát szeretném tudni, hogy ön biztos úr elgondolkodott-e azon, hogy hogyan tudjuk megelőzni azt, hogy az ideérkező tojásokat még rosszabb körülmények között állítják elő hiszen ugyan abszolút ellenőrzést nem lehet végrehajtani, de hogyan kívánja elérni azt, hogy akkor ennek eredményeképpen emelkedjenek majd a tojásárak, mert ha ezen tojásokat nem importáljuk, akkor emelkednek majd az árak. Hogyha mindenképpen keresztül akarják vinni ezt az intézkedést, akkor arról kellene gondoskodni, hogy kitűnő körülmények között érkezzenek ide a tojások, mert a ezt az intézkedést így nem lehet keresztül vinni. És még egy kérdésem volna, elnök úr, ami az engedélyezést illeti, a genetikailag módosított összetevők, ha benne vannak a termékben, akkor az Európai Bizottság milyen intézkedéseket foganatosít majd, hiszen Spanyolországban például a terület, az ország területének 80%-a nyitott a GMO-k előtt. Tehát az a méz, amelyet ott előállítanak, nos, természetesen engedélyezéshez kell majd folyamodniuk a gazdálkodóknak. Az Európai Bizottság mit tesz majd, és kíván-e intézkedés, kívánja intézkedésekkel támogatni a gazdálkodókat? Nem hallottam ezen kívül semmit arról a, azon következtetésekről, amelyeket az élelmiszerlánc állandó bizottságának szeptember 22-i ülésén tartottak, mert ez az ülés rendkívüli mértékben foglalkoztat itt bennünket, és szeretném tudni, hogy tud-e tájékoztatni bennünket valamilyen fejleményről. Albert Dess, utána megint képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Sok kollega ma arról prédikált, hogy nem cselekszünk egész gyorsan. Hét éve vagyok a parlamentben, és az elmúlt öt évben gyakran találkoztam önnel. Szeretnék a mai kritika ellenére dicséretet is megfogalmazni, hiszen önben mindig olyan biztost találtam, aki, ha szükséges volt, cselekedett. Egyszerűen abból indulok ki, hogy egy ilyen nagyon súlyos kérdésben, mint a tojótyúkok és a méz kérdése megtalálja a megfelelő választ. A parlament kész arra, hogy önnel együttműködjön a jó megoldás megtalálásában, olyan megoldásokban, amelyek az Európa által meghozott határozatok végrehajtását is lehetővé teszik, és ahogy a kollégák mondták, nagyon hosszú volt a nekifutási idő, és éppen ezért úgy gondolom, hogy végre fontos, hogy lépjünk. Um, Köszönöm elnök úr, és köszönet a biztos úrnak. Néhány specifikus kérdésem lenne. A hagyományos ketrecben előállított tojásokat 2012. január 1 -e után lehet -e árusítani az Európai Unióban. A bizottság korlátozni fogja a kereskedelmét ezeknek a tojásoknak, és milyen módon? Harmadik kérdés, a célzott tagállamok, amelyek teljesítik, vagy amelyek nem teljesítik, azokat célozzák meg, hiszen hogyha jókkal kezdik, akkor lehet, hogy tíz év is el fog telni, mire valami történik. Lehet, hogy egy köztes megoldást kell találni, hiszen megmondom őszintén, mindannyiunkat érdekel ez a téma, de szerintem ezt a konkrét problémát meg kellene oldani közösen. Úgy gondolom, hogy azok a termelők, akik befektettek az új ketrec rendszerekbe, ők haragudni fognak ránk, hogyha a többiek forgalomba hozhatják a tojásokat. A spanyol kolléga azt mondja, hogy még több időre van szükség. Kérem, hogy ezekre a konkrét kérdésekre adjon nekem választ. Köszönöm, Eriedő. Lebrön képviselő. Köszönöm, elnök úr. A biztos úr beszámolóját szeretném megköszönni, de szeretnék én is hozzászólni a témához, hiszen a bizottság nemrég az egységes piaci paktumot, csomagot bemutatott. bemutatta. Ez nagyon fontos a válság elleni harcban, egy fontos eszköz. És nagyon jól tudjuk, hogy a szabályok harmonizációja talán a legjobb megoldás a verseny fokozására. Milyen üzenetet ad a biztos bizottság, hogyha hátrányba hozza azokat a termelőket, akik megfelelnek a szabályoknak, azok a szemben, akik nem felelnek meg. A bizottságnak az egyik felelőssége nem pontosan az, hogy a szerződés őre? Megértettük, hogy a bizottság határozottan föl fog lépni a nem teljesítő országokkal, államokkal, de még nem tudjuk, hogy milyen válasz és milyen eredménye fog ez járni pontos intézkedésekre van szükség, azokra az országokra gondolok, mint a hazám is, amelyek megfelelnek az előírásoknak, és 8%-kal csökkent a termelés más országokhoz képest, ahol amelyek nem felelnek meg, és akár 16%-kal is tudtak növelni a termelést. Úgyhogy sürgősen kell cselekedni, de az alapokat kell ten, rendbe tenni, nem csak a formát. Bizonyítani kell a bizottság részéről, hogy képes a végrehajtó hatalmát gyakorolni. Egyrészt pontos szabályok felállításával, egyértelmű konkrét szabályokkal, másrészt segítve azokat a termelőkkel és azokat a tagállamokat segítve, akik teljesítik a feltételeket. Hallottuk, és az elhangzottakhoz hozzátenném azt is, hogy a területen, a mi válaszokörzetünkben nagyon is aggályosnak látjuk ezt a helyzetet. Úgy gondolom, hogy skandalom lesz ebből, botrány lesz ebből, hogyha nagyon gyorsan és nagyon konkrétan nem reagál a bizottság elnök. Még tizen kértek szót, úgyhogy kérem, hogy mindenki maximum egy percben szóljon föl Martin Oslin, utána Agnyok képviselő. Engedje meg biztos úr, hogy a tojások kérdését ne említsem meg még egyszer, hiszen nagyon sokat említettük már, de egy kérdésem lenne azért, mondja meg, hogy melyek azok az országok, amelyek nem teljesítették a felszólításra vonatkozó kötelezettségüket, és melyek azok, amelyek adtak tájékoztatást. Ez érdekes lenne még tudni, de a mézre visszatérve. Nagyon helyesen írta le a helyzetet. Alapvetően nem igazán tudja senki, hogy mit kezdjen ezzel a bírósági határozattal. A kérdés biztos úr egyszerűen az, sokat beszélt a méz ellenőrzéséről, de ehhez újra kell értékelnünk a géntechnológia alkalmazásának lehetőségét. Nem tilthatjuk meg a repülési útvonalakat a méheknek, és azt sem mondhatjuk, hogy mindenkinek eh, GMO-mentes területre kell a kaptárokat tenni. Enélkül nem lehetne eh, jogszerű a terméke. Tehát a kérdés az az, hogy meg kell -e mindent engednünk, be kell -e mindent engedjünk, ami bejön a nulla toleranciás szabályozást akarunk, ez ugye tarthatatlan lenne, hiszen a méz mézzel kapcsolatban tarthatatlan az, hogy semmiféle nyoma nem, ne legyen a, a GMO-nak. A második dolog pedig, mi lenne, hogyha nem csak a méhészeket ellenőriznénk, hanem a géntechnológiát? Reimers, Agnyó. Agnyó képviselő, egy perc. Elnök úr, ha nem bánja, akkor nem akarom úgy megkezdeni a hozzászólásomat, hogy nem néz rám a biztos úr. Hasznos információkat hallottunk, látjuk, nem fog működni a dolog. Egyetlen dolog, hogy meg tudja ígérni azt, hogy a teherautók majd a teherautókon lévő tojásokat majd tökre fogják tenni ez egy hatalmas egység lesz, és vannak olyan területek, vannak olyan termékek, akik megfelelnek az előírásoknak, vannak, amelyek nem. Szabásértési eljárások, igazából ez gyakorlatilag megengedi azt, hogy továbbra is használják a hagyományos ketreszeket. Az a tanácsom mindenkinek, aki megkérdezi ezt. Két dolgot szeretnék, hogy mindenki megtegyen a kormány gyakoroljon nyomást azokra, akik importálnak tojást, és biztosítsák azt, hogy betartják a szabályokat, akár 25-30 különböző kiskereskedelmi csatornát is ellenőrizni kell, meg kell nézni, ellenőrizni, hogy honnan jönnek ezek a tojások, nevezzük meg ezeket a kistermelőket, ezeket az importőröket, és Angliában így fogunk eljárni. Grazie, onorevole Agnyó! Köszönöm Agnyó képviselő, Reimers, és utána Schmidt képviselők. Köszönöm. Én nem akarok még gyorsabban beszélni, mint ahogyan azt amúgy is szoktam. De ami a tojó ketrecekben tartott tyúkokról van szó, itt ugye mindig a tojásokról beszélünk, de igazából az illegálisan tartott tyúkokról van szó, hogyha a ketrec illegális, akkor először is a tyúk az illegális, még mielőtt a tojás is azzá válna, tehát a probléma az, hogy ezeket az illegális tyúkokat hogyan szavarítjuk ki a ketreceikből. És ez tulajdonképpen őre nézve azt jelenti, hogy nagyon sokan támogatjuk, hogy energikusan lépjen fel azon tagállamokkal szemben, amelyek nem tartják tartják magukat az átültetéshez. Épp elég idő állt rendelkezésükre. Nagyon hosszú volt az átmeneti időszak, sőt, még pénzekkel is támogatták az átállást. Ezt is szem előtt kell tartani. Tehát pénzügyileg támogatták azon üzemeket, amelyek átálltak erre a gyakorlatra. Vagyis a költségvetési forrásainkkal is körültekintően kell bánnunk, mert a jövőben nem támogatjuk már ugye azokat az üzemeket, amelyeket, amelyek már átálltak erre a gyakorlatra elég bátor-e ahhoz, hogy bezárja azokat az üzemeket, amelyek nem teljesítik az előírásokat. Ami pedig a mézet illeti, az ítélet egyértelműen jelzi, hogy épp itt az ideje annak, hogy egy egyértelmű szabályozás létezzék Európában, egy együttélési előírás. Ugye itt Európában zéró toleranciáról beszélünk, és olyan előírásokról, amelyeknél ugye felvállaljuk azt, hogy gyakran GMO, nem GMO-mentes területeken állítják elő a terményeket. Ezt azonban nem várhatjuk már el a gazdálkodóinktól, tehát további előrelépésre van szükségünk. Schmidt, poi Silvestri. Schmidt, aztán Silvestri képviselő. President, thank you. I'll, I'll not uh, repeat. Elnök úr, nem fogom megemlíteni, megismételni azt, amit kollégáim már elmondták, hiszen Jim Nicholsonhoz hasonlóan én is megpróbálok udvarias lenni, de kérem ne értse félre azt, hogy milyen, milyen frusztrál bennünket az, hogy nem történtek lépések ebben a kérdésben, hiszen a választópolgáraink előtt kénytelenek vagyunk védeni az előírásokat, ezzel tartozunk a gazdálkodók irányában is. Ugye ott van az elektronikus azonosítási rendszer a juhok esetében Skóciában. Arra törekszünk, hogy eleget tegyünk a szabályoknak. Említette ugye az előadásában a tojást és a mézet, de van egyfajta erkölcsi kockázat, mert hogyha ezt a két témát nem tudjuk keresztül vinni, akkor az EU szabályok nem érvényesülnek, és számos országban a gazdálkodók azt látják majd, hogy a tagállam ellen irányulnak a szabálysértési eljárások, és kérdés majd, hogy milyen bírsággal sújtják a tagállamokat. Ezt a tanács dönti el, de ez kevés, mert gazdasági ösztönzőkkel kell támogatni a gazdákat 2012. januárjáig. Arra kérjük tehát, hogy határozottabban, energikusabban lépjen fel a különböző tagállamokkal szemben. Én nem feltétlenül értek egyet a kollégákkal, nem hiszem, hogy az élelmiszerek elpusztítása megfelelő lenne. Van egy gazdasági érték is, amely, gazdasági érdek, amely kapcsolódik ezekhez. Tekintettel arra, hogy január 1 után illegális lesz a termék, meg tudja erősíteni, hogy azon országok, amelyek az illegális termékek lezárják a határaikat ilyen, termékek, ilyen termékek előtt, ők jogosultak lesznek a támogatásra. És a mézzel kapcsolatban visszamenőlegesen hatályba lépnek majd az engedélyezések? És milyen üzenetet fogalmaznak ekkor meg a GMO-kat előállító vállalatok felé? és milyen ütemtervet helyeztek kilátásba, hogy kompenzálják majd a gazdálkodókat? Sí, képviselő, utána Bové képviselője szó. Biztos úr, köszönet, köszönöm, hogy eljött ide ma, és köszönöm, hogy elmondta, amit el kellett, hogy mondjon, vagyis, hogy jövő év január 1 életbe lép az új rendelet, aki ennek nem felel meg, azt szankcionálják. Ezt kellett, hogy elmondja, és el is mondta. Engedje meg, hogy valami más is mondjak. Azt jelezte, hogy intézkedni fog arról, hogy határozottan és energikusan megtörténjen mindaz, amit meg kell tenni. Szabályok szerint fog eljárni de hát vannak olyan feltételek is, amelyeket muszáj figyelembe venni. Aki nem felel meg a szabályoknak, az nem azért tett így, mert nem akarta megtenni, hanem valószínűleg azért, mert nem tehette meg. Akinek nem volt elég ereje ahhoz, hogy szabályosan átalakítsa a tenyészetet, az nem másra költötte a szükséges pénzt, hanem azért, mert a fogyasztási válság és a piaci nehézségek miatt nem volt rá lehetősége hogyha Európa úgy lép fel, hogy további szankciókat ír elő pont a termelőkkel szemben, akkor még jobb lesz az eredmény. Aki nem tud megfelelni a szabályoknak, föladja a termelést, és ha föladja a termelést, és ha megakadályozzuk a nem szabályos ketrecben előállított tojások importját, akkor mi az eredmény? Megvédtük a tyúkjainkat? Nem, hanem támogatjuk azokat a gyártókat, akik az EU-n kívül gyártanak, termelnek, és amelyek sokkal, de sokkal, de sokkal rosszabb körülmények között élnek, mint ami ma érvényes az EU országban, EU országokban. A rendelet elfogadása és életbe lépések között van egy elem, a gazdasági válság, ami veszélybe hozta a gyártást, a piacot, a termelést. Igen, nagyon helyes biztos úr, hogy határozottan lépjen föl, de ez most nem aktuális. Úgy gondolom, hogy néhány további intézkedés, amely garantálná a lehetőségét az ilyen tojások például feldolgozó iparnak történő értékesítését, vagy pedig az előállítási országon belül olyan cégek részéről, termelt tojások, amelyek nem felelnek meg a szabályoknak. Biztos úr, igen, határozottak kell, hogy legyünk az elvek tekintetében, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy mi történt az utóbbi hónapokban, utóbbi években. Úgyhogy kísérő intézkedésekre is szó van. Az előttem szóló kolléga mondta, hogy forrásokat különítettek el a beruházások támogatására, azért, hogy át lehessen alakítani ezeket a ketreceket. Biztos úr, további ilyenfajta források, amelyek segítik azokat, akik mostanáig nem tudtak megfelelni az előírásoknak, hasznosak lehetnének. Végül, biztos úr, azt kérném, hogy a szabályokon túl vegye figyelembe a lehetőségeket is hiszen a büntető szankcionáló intézkedések térdre kényszerítenék a termelőket, és csak azt támogatná, hogy Európán kívülről sokkal rosszabb helyzetben előállítós tojásokat importáljunk nagyobb mennyiségben. Bové utána Lion képviselő. Biztos úr. nem áll szokásomban, hogy gratuláljak, de ma gratulálok önnek. Úgy gondolom, hogy a bizottság végére jár egy olyan szabálynak, aminek a célja az állat jólét. Nagyon sokszor hallunk például marhákkal kapcsolatban más történeteket. Ez a, ezek a szabályokat pontosan fölállították, nagyon sok a termelőhely, a szabályokat alkalmazni kell, és ez az állatokat szolgálja. Ezt fontosnak tartom. Amire viszont oda kéne figyelni szerintem, hogy egyetemű legyen a harmonizáció az importált termékek tekintetében, hiszen egyetemű, hogy az nem normális, hogy a Európán belül van egy bizonyos gyakorlat, viszont az import, vagyis magyarul az ipari tojásoknál elfogadunk olyan normákat, amelyek nem felelnek meg a belsőknek. Úgyhogy itt kellene tovább lépni, a harmonizáció tekintetében. Ez volt az első megjegyzésem. Második, természetesen a GMO-kra vonatkozik. Három egyszerű kérdésem van. A bizottságnak van elképzelése a fertőzés mértékéről és a virágpor fertőzés mértékéről, hogyan kíván végezni egy ilyen értékelést. Tudva azt, hogy van egy bizonyos probléma, a 810-es ítélet foglalkozik most ezzel, hogyha fertőzés import repce, gyapot vagy más növényel kapcsolatos, akkor ez problémás lesz, hiszen ezek a kultúrák nem engedélyezettek Európában, de más országokban lehet, hogy engedélyezettek. Egyértelműen kell fölépni, és ezt tiltani kell. Úgy gondolom, hogy a jogalkotási probléma igazából az, hogy az Európai Unió egyetemben kell, állásfoglaláson ezekben a témákban. Második kérdés, milyen kompenzációs intézkedést terveznek, hogyha tiltani fogják az ilyenfajta ö, méz előállítását, ugye a méhészek számára, a méhészeknél ez nem kívánatos jelenségként fordul elő. A harmadik kérdésem, és már be is fejeztem, bizottság tervezi a fogyasztók tájékoztatását, például az argentin méz importtal kapcsolatban, szerintem rá kéne írni arra, hogy GMO-s méz, azért, hogy a fogyasztó megfelelően választhasson a GMO-s vagy GMO-mentes méz között. Lion, Dantén és Glatterfeld képviselők. Uh, <coughs> uh, Köszönöm, elnök úr legalább hálásak lehetünk, ez a minimum, biztos úr, hiszen eljött hozzánk, és megadta a hangot, és természetesen próbálta védeni azt, ami védhető. Ehhez gratulálunk. De komoly kérdéseim is vannak, és úgy gondolom, hogy erre figyelnie kell önnek is. Mi parlamenti képviselőként, akik fel vetettük ezt a kérdést, mit mondjunk a fogyasztóknak? Mi, mi történik velük majd január 1 után? Mit mondjak Johnnak, a farmjának, aki 10 millió fontot fektetett be olyan rendszerekbe, amelyeknek része volt a, fe, a feljavított ketrecrendszer is. Mondjam azt, hogy a biztos úr majd inspekciót rendel el, és valamikor majd a jövőben esetleg megtudja, hogy ki termeli a, a törvényellenesen a tojásokat. Szerintem az európai projektek, európai jogszabályok és szabályok ilyen helyzetben nem említhetők. Ők úgy látják, hogy nincsenek szankciók. Biztos úr, nem elég jó, amit tesz, nem elegendő. Újra kell gondolnia ezt az egész tervet, hiszen van ennek alapja, van kényszer megfeleltetése területen, és a fogyasztók január 1-től azt várjuk el tőlük, hogy olyan tojásokat egyenek, csak amelyeket jó állatjóléti szempontból megfelelő ráfordítások és módosítások után termeltek. Ezt kell biztosítani. Köszönöm, elnök úr. Kérdésem a biztos úrhoz a mézzel kapcsolatos. Az Európai Bíróság ítéletének a alkalmazása az delokalizációhoz vezet a méz előállítás tekintetében, és támogathatja egyébként a méz származási hamisítást is, hiszen van egy nagyon egyszerű technikája ennek. A méz nagyon fontos illetve a virágpor nagyon fontos a méz nyomon követése szempontjából, de itt lehet csalni. Úgyhogy lehet depolenizálni a mézet, és így meg lehet ezt oldani. Úgyhogy gyártásveszteség a kockázat, illetve a fogyasztók becsapása a másik. Van-e megoldás erre? Nem kellene felülvizsgálni a rendeletet, ah. A 2004. június 24-i szabályzat megfe- annak megfelelően nem kellene módosítani ezt a rendeletet. Sajnos nem tudom megvárni a válaszát, mert el kell, hogy menjek. Köszönöm. Gladfelder képviselő a szót, tessék. Önök úr, a magyar tojástermelők túlnyomó többsége a nagyobb megnagyobbított ketreceket alkalmazza már, és az a véleményük, hogy az Európai Bizottság tartassa be a szabályokat nagyon szigorúan. Viszont azt is el kell mondani, hogy a jelentős részük megtartotta a régi ketrecet, és arra készül, hogy ezt a ketrecet majd átviszik Ukrajnába, szomszédos Ukrajnába, és ott fogják folytatni a termelést, és onnan fognak a régi ketrecekben előállított tojást Európába importálni. Ennek az ügynek nagyon sok tanulsága van. Az egyik fontos tanulság nyilvánvalóan az, hogy azért állítanak elő még ma is a régi ketrecekben nagyon sokan tojást, mert erre van kereslet. A fogyasztók megveszik ezeket a tojásokat, ha valaki elmegy a boltba és megnézi, akkor láthatja, hogy a hagyományos módszerrel előállított tojás az 15-20%-kal kevesebbe kerül. Márpedig Európában gazdasági válság van, nagyon sokan válnak munkanélkülivé, Európa számos régiójában az emberek még mindig a jövedelmüknek 40-50 százalékát költik élelmiszerre. Nincs pénzük arra, hogy a drágább állatjóléti előírásoknak megfelelően állított, előállított tojást vásárolják meg. Ezt a szempontot minden további ilyen intézkedésnél, új állatjóléti szabálynál figyelembe kell vennünk. És figyelembe kell venni azt is, hogy vannak olyan fogyasztók, akik azért nem veszik a új tojásokat, mert úgy gondolják, hogy ahhoz több energiát használnak föl. Több foszilis energiát, és azzal védik a környezetet, hogy az alacsonyabb költségek elő előtt a tojást vásárolják meg. És egy kérdést a GMO-ról. Ön nagyon elégedett volt a parlament gyors döntésével, de a tartalmával is elégedette. Mert a parlamentben elfogadtunk legalább két olyan módosító javaslatot, amelyik részben azt tartalmazza, hogy ne csak tudományos, ne csak szocioökonomiai okok alapján korlátozhassák a tagállamok a GMO-nak az alkalmazását, hanem akár élelmiszeregészségügyi jogból, vagy környezetvédelmi jogból is. Ez egyezik-e az ön véleményével? Köszönöm szépen. Ashworth per pochi secondi. Ashworth, néhány másodperc, és utána Luling asszony. Merci, ah, madame. Merci, monsieur le président. Oké, ah, okay, madame Luling. Tessék, akkor Luling asszony. Elnök úr, úgy gondolom, hogy amit itt az európai szabályokat csinálunk, ezzel kapcsolatban vissza kéne emlékezni arra, hogy néha gyorsabban kellene cselekedni. Konkrétan gondolok az állat jólétre és az emberek jólétére is. Igen, pont erről van szó, hiszen most az emberek emberek fogják elviselni a negatív hat hatását ennek a helyzetnek. Úgyhogy lehet, hogy erre kicsit jobban oda kellene figyelni. Minden esetre lenne egy kérdésem a méhészekkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy vannak olyan méhészek, akik kicsit korán örültek a bírósági döntésnek, ítéletnek, főleg azok, akik OGM ellenesek, illetve GMO ellenesek, de ugyanakkor nagy szolgálatot tettek ők a kollégáiknak, hiszen azt kell tudni, hogy a bizottság mit fog tenni azért, hogy biztosítsa a méhészeti tevékenység fenntartását a GMO-s termelési területeken. Sok ilyen van, elüldözik ezekről a területekről a méhészeket, és ki fogja kifizetni ennek a költségeit, ki fog kártérítést adni ezeknek a méhészeknek, hiszen a termékük értéket veszít. Köszönöm, Ashworth képviselője a szót, tessék, és utána megkapja a szót Dali biztos úr, a bátor Dali biztos úr. Biztos úr, Jim eh, Nicholsonhoz hasonlóan én is egy eh, kicsit támogatni szeretném önt, mert emlékeztetnem kell a kollégáimat arra, hogy a tagállamok voltak azok, eh, akik 1999-ben megállapodtak abban, hogy egy átmeneti időszakot léptetnek életbe, amíg az ágazat átáll a feljavított ketrecekre. Tehát a tagállamok voltak azok, akik az utóbbi 12 évben nem tettek eleget a kötelezettségeiknek hogy meggyőzzék az ágazatot, vagy kényszerítsék, hogy megfeleljen az, a szabályzatnak. Úgyhogy a bizottság most valóban egy nehéz helyzetben van. Eddig tart körülbelül az együttérzésem a bizottsággal, mert az igazság az, hogy én most a kollégáimhoz hasonlóan szeretném tudni, hogy mi történik január másodikán. Mit tesznek majd azokkal a tojásokkal, és mit tesznek azon gazdálkodókkal, például hazámban, akik már óriási ráfordításokat eszközöltek, hogy megfelelő ketreceket szerezzenek be. Eljárásokat indítanak majd ezen országokkal szemben. Ugye tudjuk mindannyian, hogy ez mennyi időt vesz majd igénybe, és tudjuk, hogy végeredményben ennek annyi lesz az eredménye, hogy a bizottság rossz hírbe kerül. Tehát szeretném tudni, biztos úr, hogy január 1-én mit akarnak majd tenni, és mi az, amit mi mondhatunk a gazdálkodóinknak, a termelőknek, akik több költségbe vették magukat, hogy mi történik velük. Köszönöm az összes kollégának a hozzászólásért. Biztos úr, most ez a nehéz szerep, hogy megfelelően reagáljon a hozzászólásokra, és ugyanakkor biztosítson minket arról, hogy ezeket a fontos intézkedéseket, amelyeket 12 évvel ezelőtt fogadtunk el, betartatják. Vannak itt a teremben olyanok, akik miniszterként aláírták az irányelvet felelősként, úgyhogy kettős felelősségük van. Tiéd a szó, Dali úr. Köszönöm, elnök úr. És hát köszönöm ezen rendkívül tarka és sokrétű hozzászólásokat, amelyeket hallhattunk ma. Engedje meg, hogy először is perspektívába helyezzem ezt a témát. Nem akarom elhárítani a választ, de azért itt felmerül az illetékesség kérdése jogos persze felvetni azt, hogy mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy ne legyen több tyúk a ketrecben. De az igazság az, hogy a bizottságnak nincs jogalapja ahhoz, hogy biztosítsa azt, hogy több tyúk ne legyen a ketrecekben, mert a tagállamok hatáskörébe tartozik ez, az ő felelősségük ezt megtenni. Én biztosként több alkalommal az év során felvetettem a tagállamok előtt az Agri tanácsban több alkalommal, megismételtem ezt, és késztettem őket arra, hogy eleget tegyenek ennek az irányelvnek. Ugyanakkor az ő felelősségük az, hogy teljesítsék ezt. Nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy másra hárítom a felelősséget, mert végeredményben mindannyian részesei vagyunk ennek az egésznek, és mindannyian megoldást kell, hogy találjunk. De Szeretném, ha itt a parlament megértené, hogy kinek a kezében van a felelősség, és kinek kellene a lépéseket megtenni annak érdekében, hogy a különböző irányelveknek és rendeleteknek megfeleljünk azoknak, amelyeket ugye a jogalkotási folyamatok során meghozunk. Az én problémám, és ez egy komoly probléma, hogy megpróbálom arra készíteni a tagállamokat, hogy lépjenek. Újból és újból információt kértünk, de egészen a mai napig jó néhány tagállam még mindig nem ismertette velünk az adott ország helyzetével kapcsolatos adatokat. Magyarország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Spanyolország és Görögország. Ezek azok az országok, amelyek még nem juttatták el hozzánk az adatokat arról, hogy milyen náluk a helyzet. Nem kaptunk tőlük adatokat. Aztán ott van Belgium, Bulgária, Ciprus, Franciaország, Lengyelország, Portugália és Románia. Ők nem felelnének meg teljes mértékben ennek az irányelvnek. Tehát 12 tagállam esetében problémák léteznek. Nem azt akarom mondani, hogy minden egyes országban problémát jelent a tojótyúkok helyzete, de hogyha a százalék arányokat megnézzük, akkor a termelés egy adott mennyisége illegális lesz ezen országokban január 1-től kezdve. És még valamit szeretnék leszögezni. A politikában általában nem egy dimenziósak a kérdések. Hogyha ez a probléma egy dimenziójú lenne, akkor a megoldás is egyszerű lenne. Oda mennék ugye a jogászokhoz, és ugye a jogászok azt mondanák, hogy bármilyen fajta tojás, amelyet ketrecben tartott tyúk, amely ketrecben tartott tyúktól származik, illegális, következésképpen el kell pusztítani. És ugye ott egy úriember felvetette ezt a kérdést, nem tudom, hogy hogyan hoz, tudnánk egy task force-ot létrehozni, és ellátogatnánk az összes országba, és elpusztítanánk azon tojásokat, amelyek ilyen ketrecekben tartott tyúkoktól származnak. Ez lenne a megoldás, az, egy, az egyértelmű megoldás, amelyet akkor találnánk, hogyha így állnánk hozzá ehhez az egydimenziójú problémához, de hát a problémának több vetülete is van. Van egy gazdasági vetülete, ugye a különböző országokban állítják elő ezen tojásokat, egyes országok már most is súlyos válságban vannak, másodszorban pedig a fogyasztókra nézve is ennek következményei lesznek, már ami a kereslet kínálat viszonyát, illetve az árak helyzetét illeti. Tehát egy politikai megoldást kell találnunk. Megnézhetjük a jogi kérdéseket, és azt mondjuk, hogy az összes tojás illegális, tehát mindannyiuk, az összeset el kell pusztítani. Ezt megtehetnénk, ez lehetne egy megoldás. Én azonban azt szeretném, és ezt nem fejtettem még ki, mert még nincs egy határozott jogi álláspont erre vonatkozóan, hogy az összes olyan tojást, amelyet nem az új irányelvnek megfelelően állítanak elő egy adott területen, ezeket nem a fogyasztásra állítanak majd elő. Én ezt a megoldást próbálom keresztül vinni. Ugyanakkor erre nincs megfelelő jogalapom, egy ilyen döntést nem hozhatok még, de úgy hiszem, hogy ez lehetne egy olyan megoldás, amely védeni a tenyésztőket, a termelőket, azokat, akik már beruházást eszközöltek, mert így nem kerülnek az országba alacsonyabb költséggel elajtott versenyképesebb tojások. Másodszorban pedig az ilyen tojások arra késztetnék a gazdálkodókat, hogy tényleg ők is orvosolják a helyzetet. Tehát ez lenne egy olyan megoldás, amelyet én elképzelhetőnek tartok, de ezt nem ígérhetem, hiszen még nem egyértelmű az, hogy ennek milyen vonatkozásai lesznek. Úgyhogy a szolgálataimmal egyeztetek, illetve a különböző tagállamokkal is kapcsolatban állok, annak érdekében, hogy valamilyen megoldást találjunk. Ennyit mondhatok a tojótyúkokról. Ami a GMO-kat illeti, ismételten úgy hiszem, hogy a GMO-k és a méz kérdése a az együttéléssel kapcsolatos, a párhuzamos létezéssel kapcsolatban kapcsolatos, tehát a szabályokat erre vonatkozóan felül kell vizsgálnunk főleg ami a GMO-k termesztését, illetve a méz illeti, és persze itt felmerül az engedélyezés kérdése is. Az imént már említettem, hogy utasításokat adtunk az élelmiszer biztonsági hivatalnak, hogy elemezze az engedélyezést, tanulmányozza azt, hogy ez a pollen a mézben mennyire biztonságos, és fejtse ki azt, hogy erre vonatkozóan engedélyezést lehet adni, vagy sem. Ami pedig a termesztést illeti, ezzel kapcsolatban is felmerültek ugye kérdések. Annyit mondhatok, hogy a parlamenti módosításokat tanulmányoztuk, és úgy gondoljuk, hogy együtt tudunk működni a parlamenttel ezen módosítások kapcsán. amiket ugye akkor fogadtak el, amikor kidolgozták a parlament álláspontját. Ez tehát olyas valami, ami számunkra egy megfelelő kiinduló pontot jelent. Tehát együtt tudunk működni ebben a tekintetben. Persze további vitára még szükség van, de mindenképpen ez egy elfogadható kiinduló pont. És volt egy konkrét kérdés ugye a tojótyúkokkal kapcsolatban, amit ezt asszony tett fel, hogy ezek, ezeket továbbra is el lehet-e majd adni, Hát azt kell mondjam, hogy nem lenne szabad, hogy értékesíthetőek legyenek a fogyasztók felé. Kérdés hangzott az a kapcsolatban, hogy a kereskedelmet korlátozzák-e? Igen, ez a termelésre és a feldolgozásra fog korlátozódni, tehát a kiskereskedelmi láncba nem kerül. De nem tudok semmit sem ígérni, pusztán megpróbálom közölni önökkel, hogy a gondolkodási folyamat most hol tart, illetve hogy mi az én személyes álláspontom ebben a pillanatban, de folynak még a tárgyalások a jogi szolgálattal és a tagállamokkal is egyeztetni kell még. Köszönöm. Grazie, commissario Dalli. Köszönöm, Dalli biztos úr. Nem tudom, hogy a kollégák mennyire elégedettek, mennyire lehetnek elégedettek a következtetéseid alapján, de az biztos, hogy a lelkesedésed, az energiád, az, hogy megoldást keresel a problémára, az meggyőző a számunkra. Már csak azért is, mert tudatni kell a fogyasztókkal, hogy ki tartja be a szabályokat, és ki nem. Ez is lehetne egy megoldás. Tudom, hogy néhány kolléga szót kért, de nem tudok újra mindenkinek szót adni, biztos úrnak el kell mennie. Nem lenne korrekt ez. Egy percre megszakítjuk az ülést, elköszönök a biztos úrtól, és utána a hatodik ponttal folytatjuk. Maradjon mindenki. Grazie. Diamo inizio al punto 6. Köszönöm, hatos pont következik. Mindenki itt van. Per favore, accomodatevi. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, folytatjuk az ülésünket. Abbiamo solo mezz'ora. Csak fél óránk van, mert utána koordinátori ülést tartunk. Allora, punto 6 all'ordine del giorno. Hatos napi rendi pont. 617 per 2009-es tanácsi rendelet módosítás. Mindenki üljön le, ne álljanak itt, mert megdobom önöket a kalapácsommal. Kedves kollégák, 617 per 2009-es tanácsi rendelet módosítása kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozóan autonóm vámkontingens megnyitásáról. Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, mielőtt átadom a szót George Lyon előadónak, hogy 98-ban indult ez a téma, akkor a WTO egy panelje úgy ítélte meg, hogy az egészségügyi és növényegészségügyi megállapodásoknak nem megfelel meg az, hogy a közösség betiltotta a marhahús, illetve a marhahús termékek behozatalát olyan esetben, amikor növekedési hormont alkalmaztak. Hosszú viták, hosszú egyeztetések történtek Kanadával és az Egyesült Államokkal. 2009-ben egy megállapodást írtunk a alá. Ebben három fázis szerepel, ami fokozatosan csökkenti a szankciókat az USA részéről amelyeket EU-s termékekkel szemben alkalmaz. Ugyanakkor az EU vállalta azt, hogy folyamatosan növeli a tarifakontingest, a kiváló minőségű marhahús esetében, ahol nem alkalmaztak növekedési hormont. A kontingens először 25 ezer tonna volt, tehát jó minőségű húsra vonatkozóan, és a 17 ben 2009-es tanácsi rendeletben szerepelt ez. Most következik egy második fázis, ami szerepel ebben az egyetértési megállapodásban, hogy az összes fönmaradó szankciót föladják, amelyeket az EU-s termékekkel szemben az USA alkalmaz, és ezzel szemben pedig további 25 millió, 25 ezer tonnával emeli az EU a behozati lehetőséget, tehát korábban 20 volt, most 45. A témáról egyébként az USA misszió alatt is, amikor a amerikai kormány hatóságaival egyeztettünk, beszéltünk. Már is átadom a szót George Lyonnak, és szeretném üdvözölni a bizottság képviselőjét Koturni igazgató úr kell, hogy legyen. Igen, itt van, itt van velünk Koturni úr, úgyhogy megvan a lehetőségünk arra, hogy néhány friss információt is halljunk arról, hogy az import lehetőségeket, kvótákat hogyan osztják el. A bizo- bizottság előtt már felvethettük azt, hogy a lehető legszélesebb körül legyen ez az elosztás, és ne néhány országra koncentrálják. Nem tudom esetleg, hogy először szeretne ön beszélni, és Utána adja meg Lion úrnak? Jó, akkor először Kotorni igazgató a szó, és utána a Lion képviselője, tessék. Uh, I think... Köszönöm szépen, elnök úr. Kiváló magyarázatot és átfogó előadást hallottunk, és nem szeretnék éppen ezért ehhez most sok mindent hozzátenni. Talán annyit, hogy, hogy két fontos elemet szeretnék, ha önök is megfontolnának. Egyrészt, hogy a a kötelezettségvállal... Kanada és az Egyesült Államok kötelezettségvállalása alapján a két különböző egyetértési nyilatkozatra vonatkozóan, amelyet az Európai Unióval aláírtak, ezekben mindkét ország már a közelmúltban Kanada visszavonta, tehát teljesítették tehát Kanada visszavonta azokat a, a szankciókat, amelyekről szó volt, és ugyanez vonatkozik az Egyesült Államokra is. Hangsúlyozom azt, hogy az Egyesült Államok augusztus 1-hez képest, 2012. augusztus 1-hez képest, ez volt ugye a dátum, amikor a megállapodások második szakasza megkezdődik, minden um, kihatásával együtt, amelyet az e- Európai Uniónak is biztosítani kell, már teljesítette a kötelezettségvállalásait előre. Tehát az Egyesült Államokon Kanadával nagyon jó szakaszban vannak a partnerekkel a megállapodás végrehajtása. A szankciókat visszavonták, mint mondtam, az Egyesült Államok 13 hónappal a tervezett határidő előtt, ez augusztus 12 2012. augusztus 1 -e lett volna. Ez is azt mutatja, hogy a megállapodások jól működnek, jók az eredmények. Számos olyan termék volt, amelyeket a szankciók sújtottak, sok országból az Európai Unióban. Fontos volt tehát. A rendelet tervezet lehetővé tenni, tehát, hogy a második szakaszba lépjünk, növelhetnénk a TRQ mennyiségeket lehetővé tenni a bizottság számára e, egyébként, bocsánat, tehát a kettes fokozatba e, való termékek kontingensét, és e, lehetővé tenni azt is, hogy a partnerek által nem teljesített második szakaszbeli mennyiségeket egy, ö, megfeleltessük a komitológia eljárásnak megfelelően a Lisszaboni szerződés eljárásai alapján. Nos, ez volt tehát az a két pont, amit a megállapodással kapcsolatban mondtam volna. Nagyon egyszerű, egyenesen érvényesültek, a, vagy egyenes vonalon lehetett érvényesítetni a kötelezettségvállalásokat. Megvannak az eredmények, tulajdonképpen nincs más, mint hogy megkezdjük a második szakaszt. Ez után pedig lehetőség nyílik arra, hogy az Európai Unió jövőre a jövő évben már, 2013-ban, azt követően tehát megtalálja a vita végleges rendezési formáját az érintett országokkal, különösen az Egyesült Államokkal. Grazie. Köszönöm Katorni bizt, igazgató úrnak, bár nem adott választ a megjegyzésemre, de majd talán későbbiekben megteszi. George Lyon a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak. Köszönöm, elnök úr. Az elnök úr és a bizottság számára egyértelműen világos, hogy ez egy nagyon hosszú vita a hormonkezelt állatokból előállított marhahússal vonatkozóan. Tulajdonképpen a WTO panelben elveszítettük ezt a, az ügyet, akkor, amikor a hormon kezelt marhahús importjáról volt szó. Kathy Estonnal tárgyaltak, próbálták a szűk keresztmetszeteket valahogy kitágítani, feloldani a problémákat, a szankciókat megszüntetni. Valóban a WTO engedélyezte a szankciók megszüntetését számos termékre vonatkozóan. Ez nagyon fontos több európai ország számára. Ezzel mintegy 20 ezer tonnára módosul az importkvótánk. Ez a, a megállapodás második része, ott 35 ezer tonnára fog módosulni ez a mennyiség. A szankciókkal kapcsolatban Olaszország a legnagyobb nyertese ennek 19,9 millió dolláros kereskedelemmel, vagy negyedmilliárd dolláros, ezt követően, vagy negyedmillió dolláros, aztán Lengyelország, Görögország, Írország, nagy kedvezmételettek a disznóhússal Németország, Dánia, Franciaország és Panorország, Finnország, Ausztria, Belgium, Magyarország és Bulgária kisebb mértékben, de a nagy kedvezményezetje ennek a megállapodásnak, tehát az első nyolc ország, amiket felsoroltam. Nyilvánvalóan meg szeretném hallgatni a vitát, mert fontosnak tartom azt, hogy értsük a bírósági határozatokat, és ha szükséges, akkor módosítsuk a szövegünket. A vita tehát fontos szerintem sürget minket az idő, gyorsan kell előre lépnünk. A menetrend szerint remélhetőleg december 19 vagy 20-án tudunk szavazni az utolsó mezőgazdasági ülésen. Az Egyesült Államok már megszüntette a szankciókat, tehát előttünk vannak, előrébb járnak, mint mi, és remélhetőleg az egész folyamatot jövő augusztusáig lezárhatjuk mind az Európai Unió, mind pedig az Egyesült Államok számára fontos ez. Egyrészt nekünk a mi szempontjainkból lezárja végre a vitát, megszűnnek a szankciók, de ami még fontos, hogy sikerül a hormonkezelt marhahúsra vonatkozó, a marhahús távol tartanunk. Nagyon fontos hogy nagyon korlátozott mértékben kerüljenek ezek a termékek csak be az EU piacokra. Várom, hogy mi a véleménye a kollégáknak, megpróbálok majd válaszolni is rá a vitában. Köszönöm. Molto bene, grazie. Rendben, és köszönöm, Georgia. Lebrun és Delans kollégák kértek szót. Lebrun kollégája szó először. Köszönöm, csak szeretnék gratulálni mindaz, ami elhangzott. Árnyék előadó vagyok ebben a témában a frakcióm nevében. Úgy gondolom, hogy jelenleg nehéz azt megmondani, hogy ez most győzelem vagy sem. Győzelemnek tűnik, de nem biztos, hogy jó üzlet. Nem, nem tudom megítélni. A lényeg, hogy meg kell felelni a határozatnak, de ugyanakkor oda kell figyelni a környezetre és a körülményekre. se bármilyen mezőgazdasági biztosunk azt mondta, hogy nagyon oda kell figyelni a megállapodás végrehajtására, és kétségtelen, hogy megérkezett, elérkezett az az időpont, hogy felmérjük a helyzetet, és ténylegesen ellenőrizzük, hogy hogyan szerveződik, hogyan történik a végrehajtása a megállapodásnak, és konkrétan a minőségre gondolok. Mit is jelent az, hogy minőség? Mit jelent az, hogy kiváló minőségű marhahús? Ez egy olyan téma-e, amiben konszenzus van az érdeket felek között? Lehet, hogy ez egy kis vitát fog kelteni, de talán ezt nem kéne megspórolni magunknak. Delás? Delás képviselő. Don't worry, George, I'll be, uh, I'll be nice. Ne aggódj, George, kedves maradok általában egyetértek az elemzéseddel, hogy ez az a nyer-nyer helyzet. Sok országban felsoroltad őket, és sok termék is, olyanok is, amire nem is gondol az ember ezzel kapcsolatban. Ezek tehát nagyon sok mindenre vonatkozott az Egyesült Államokkal való vitánk, úgyhogy nagyon jó, hogyha ez végre megoldásra kerül. Bár szeretném egy másik vitához kapcsolni a, a BSE korlátozásokkal. Itt marháról van szó, és azt mondjuk, hogy növeljük a kvótát, nyilvánvalóan nem a hormonkezelt, hanem a jó minőségű kót, marhaus kvótáját 45-ről 45 vagy 48 tolnára. Kérdés persze, hogy mi lesz ennek cserébe a mi exportunk, és hogyha jól értem, akkor a válasz erre még az, hogy nulla, mert az Egyesült Államok a BSE korlátozásait nem szüntette meg. Japán, Kanada megtette, és hogyha jók az információim, akkor a hatályos, bocsánat, azok a jogsz- rendelkezések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Egyesült Államok megszüntesse ezeket, azok már készen vannak, csak a politikai elhatározásra van szükség, hogy ezeket a jogszabályokat végrehajtsák. Úgy tűnik, hogy a múlt heti bizottsági látogatás kapcsán talán a bizottság megerősítheti ezt, tehát a bizottság ellátogatott az Egyesült Államokba, és mintha azt mondták volna nekik, hogy majd talán 2015-re a korlátozásokat megszüntetik. Hát ez még négy év, és semmi oka annak, hogy megtartsák a korlátozásokat. Nem tudom, hogy hivatalos módosításokkal csináljuk-e, de szerintem igenis helyén való e, ennek az említése, egy mindkét kérdés marhával van kapcsolatban. Tehát jó lenne, hogyha felvetnénk és nyomást gyakorolnánk az Egyesült Államokra, hogy ne várjon még négy évet a BSE korlátozások megszüntetésével. Alwad, prego. Alwad, sí. yeah, well, <coughs> thank you. <coughs> Mr. Chairman. Thank you. My, my question is exactly Köszönöm, elnök úr. Ugyanezt akartam én is kérdezni, amit a legutolsó hozzászóló. Közvetve kapcsolódik a teljes marha exporthoz és a borjóhoz is. Szeretném a bizottság, válaszolni arra, hogy milyen javaslatot tett a, a korlátozás megszüntetésére, hiszen ez fontos sok tagállam marha és borjú exportőrének. Az Egyesült és a Államok és Kanada tilalma, mert mind a kettő még hatályos, teljesen igazolhatatlan. 22 tagállam azonos ellenőrzés mellett a BSE kockázati státuszát korlátozta, ugyanúgy, mint Kanada és az Egyesült Államok, ezért ezeket az országokat, ezekkel az országokkal való kereskedelmet azonos módon kellene, azonos alapokról kellene folytatni. Tesztállatok vannak, a BSE-re vonatkozóan is egyértelmű, amit a bizottságnak ezzel kapcsolatban képviselni kell hogy a 2015-ös dátum elfogadhat nekünk azonos jogon kell tudnunk részt venni ebben a kérdésben. Egyenlő feltételekkel köszönöm. Schmidt. Schmidt képviselője szó. Thank you, President. I'll be brief. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek, és csak két észrevételem volna állni jelentéstevőként. Én is megfelelőnek tartom, hogy minél hamarabb nyilvánosítsuk ezt a megállapodást, de hogy a mások is rámutattak, mi ugye egy demokratikusan megválasztott testület vagyunk, akik a termelőket képviseljük a tekintetben, és számomra logikusnak tűnik, hogy még ugye megoldunk egy kérdést, ugye a hormonokkal kapcsolatos hormonokkal kezelt húst, egy másik kérdést is tisztázzunk, a BSE korlátozást. Most lehetőségünk nyílik erre, úgyhogy logikusnak tűnik számomra, hogy egy kicsit nagyobb erőfeszítést fordítsunk a tárgyalásokra, hogy mindkét kérdést megoldjuk. Bene, non Rendben, többen nem kértek szót, úgyhogy nem tudom, hogy George szeretné ide összefoglalni a vitát, vagy esetleg George előtt még Kotorni igazgató úr szeretne valamit hozzátenni a témához, nem? Akkor George. Okay, uh, could I first of all thank... Jó, hát először is köszönöm a kollégáknak, hogy felvetették ezt a kérdést, mert nagyon fontos ez, és valóban ez a bizottság, amikor az USA-ba látogatott a mezőgazdasági illetékesekkel, illetve a kereskedelmi nagykövettel is. Ugye minden egyes alkalommal felvetettük ezt, mondtuk, hogy előrelépést akarunk látni, és Tom Vilzek, a mezőgazdasági államtitkár ugye mondta, bizottságunk előtt, hogy a jelentés tervezet már majdnem terítéken van, és jelezte, hogy arra számít, hogy az év vége előtt lezárul. Tehát azt hiszem, hogy a parlamentnek arra kellene törekednie, hogy ez valóban megtörténjék, támogatnunk kellene a bizottságot, hogy ők is nyomást gyakoroljanak, és hogy további kötelezettségvállások történjenek. Ami ezt a jelentéstervezetet illeti, nos ez egy másik lapra tartozik, nagyon szívesen megvitatom az árnyék jelentéstevőkkel, hogy hogyan járjunk el a továbbiakban, de számomra úgy tűnik, hogy ez egy komoly lehetőség, hogy mi a bizottság és a parlament ezt felvessük, és gondoskodjunk arról, hogy a BSE korlátozást hatályon kívül helyezzék úgy tűnik, hogy az ázsiai országokkal szemben is hasonló korlátozások vannak életben. Tehát jó lenne, hogyha az USA következetesen járna el, és tényleg lépések történjenek a megoldás érdekében, hiszen egyrészt ugye a holland borjú hús ipart is érinti, ez ugye egy óriási piacot jelent, mindez, és úgy gondolom, hogy most egy komoly lehetőségünk van arra, hogy egy erőteljes üzenetet fogalmazzunk meg az USA irányába, hogy 2015 lenne a határidő, azt hiszem egy teljességgel elfogadhatatlan. Úgyhogy számítok a kollégák együttműködésére, az árnyékjelentéstevők együttműködésére, és nagyon szívesen megbeszélem ezt velük. Kaza? De szeretném még hozzászólni? Igen, a bizottság most nem akart hozzászólni, úgyhogy szeretnék egy egyetemi kérdést föltenni a bizottságnak. Meg tudják -e erősíteni azt, hogy Dali biztos úr 2015-ös látogatása során, tehát az, hogy ez a lehet, hogy négy éven belül ez megtörténik, ez, ez említve volt. Tehát lehet, hogy a képviselőknek kicsit más a benyomása. Nagyon fontos nekünk tudnunk ezt, hogy ha nem tudják megerősíteni, vagy nem tudják tagadni ezt az információt, akkor mi lenne, hogyha írásban adnának választ? Nekünk ezt tudnunk kell. Bene, d'accordo, grazie Delange. Rendben, köszönöm Delange képviselőnek, úgyhogy Katorni kép... igazgató a szól. Igen, köszönöm. Azt hiszem, hogy itt egy vissza félreértés történt nem akartam nem hozzászólni, csak Lion úrnak akartam megadni a lehetőséget a hozzászólásnak. bs e, Dali biztos úr néhány perc ezelőtt itt volt a teremben, néhány héte volt az Egyesült Államokban, és felvetette ezt más témákkal együtt, Kölk és Vicex eh, urak előtt. Egyébként korábban Csolosz biztos úr is ezt megtette február végi látogatásán Washingtonban. A válasz amit kaptunk, pontosan az volt, amit Lion úr mondott. A első lépés a közététel, a konszultációhoz, az iparral és az érdeket felkevel egyeztetés évvégén meg fog indulni. Ez azt jelenti, hogy ha minden jól halad, akkor e, megindul a konszultációs folyamat, és 2012 során, nem tudom, hogy pontosan mikor, 2012-nek lehet a közepe, a második fele, tehát ha minden jól alakul, akkor elfogadásra kerül ez. Úgyhogy nem hiszem, hogy 2015 az egy reális határidő lenne. Meg kell, hogy mondjam, hogy szívesen hallottam a BSS megjegyzéseket, hiszen ez nem egy olyan téma, ami közvetlenül kapcsolódik ennek a az egyetértési megállapodásnak a végrehajtásához, de az is egyértelmű, hogy felmerül az aggály amiatt, hogy esetleg az exportunk előtt lezárja a lehetőséget az USA, sőt Korea vagy Japán hozzáférés kapna a, az USA export BSE problémája miatt. Úgy gondolom, hogy erős usa belül is a nyomás. Nagyon sok termelő leveleket írt Viszek úrnak és Kirk úrnak is, kérve azt, hogy az EU-val rendezzék ezt a kérdést. Úgyhogy belső erős nyomás van. Reméljük, hogy politikai szinten tudjuk ezt követni, fejben tartjuk az önök megjegyzéseit, és évvégéig közé fogjuk adni a helyzetet. Biztosítatok arról mindenkit, hogy a biztosunk Dali és Csolosz biztos úr is nagyon fontosnak tartja ezeket a kérdéseket, és az USA-val tartott kapcsolatokban. Elnézés, hogyha az első felszólásomban nem reagáltam, De Castro elnök úr, az kérdése az adminisztrációs kérdése. Igen, van egy bizonyos agály az importőrök között, nem mindegyik között, hogy tehát nagyon nyomás, hogy a lehető legtöbb engedélyt meg lehessen szerezni. És túljegyzés van, túl nagyon sok kérelmet nyújtottak be. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy kis engedélyeket fog kapni sok importőr nyár előtt változások történtek, de ezek nem, mert korábban nem voltak eléggé hatékonyak az előírások, ezért konszultációt folytatunk az importőrökkel és az ipari vállalkozókkal, az USA exportőröket is érdekli ez a kérdés, velük is konszultáltunk, és jelenleg értékeljük, hogy mi lenne a legjobb megoldása ennek a kérdésnek, mert ez aggályokat kelt, legalábbis az importőrök egy része esetén. Még nincs visszajelzésünk az Európai Szövetség részéről, de az biztos, hogy a téma hatni fog arra, hogy ez hogy fog működni. Jelenleg a kvóta teljesen ki van töltve, de lehet, hogy a jövőben problémát és jelentős nyomást fog okozni ez a téma. Még egyszer azért hangsúlyoznám, hogy nem befolyásolja ez a végrehajtását a megállapodásnak, hiszen az export és import folyamatok haladnak. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Bene, grazie. Ringraziamo il dottor Coturni anche per questa... Köszönöm szépen. Köszönöm a választ. Fontos, hogy a lehető legtöbb tagállam részt vehessen ebben, és ne csak néhányra korlátozódjon a lehetőség. Lezártuk ezt a témát, egy perc szünet, és utána folytatjuk a koordinátorok ülésével. A bizottság ülés pedig holnap reggel folytatódik 9 órakor. Köszönet mindenkinek! Kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak, azonnal kezdjük a koordinátori ülést. Scrivendo